Euh, Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Euh, Akkor kezdjük az ülést. Nagyon sűrű a rendünk. és nagyon be kell tartani a e, időt, keretet, nagyon sűrűre terveztük a délutáni ülést. Akkor először is kérdezem, hogy van-e bármilyen megjegyzés a napi rendel kapcsolatban, Hogyha nincsen senkinek semmilyen hozzáfőzni valója, akkor a napi rendet elfogadjuk olyan formában, ahogy ezt kiadtuk. Szeretném elmondani, hogy webstreamingen közvetítjük az ülést, és 16 nyelven lesz tolmácsolás, és köszönöm a tolmácsoknak a részvételt és a munkájukat. Ami a jegyzőkönyvet illeti, azt megkapták a szeptember 8-ai, illetve az október 12-13-ai ülések jegyzőkönyvéről van szó, van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogyha nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük, és akkor most rá is térhetünk az első érdemi pontra, ami a napirend negyedik pontja, meghallgatás, amelyet ma délutánra terveztünk, erőforrás hatékony és innovatív mezőgazdaság témában. A legjobb gyakorlatok, bevált módszerek ismertetéséről van szó uniós és globális szinten. Két részre osztjuk ezt a ma délutáni meghallgatást. Az első részben a legjobb gyakorlatokat, bevált módszereket fogjuk megtárgyalni, Eh, Gladfelder Béla, az első előadó majd a Renewable Energy Platform eh, elnöke Magyarországról, aztán Philippe Barré, a Lőveni Katolikus Egyetem eh, tanára, illetve Kevin Morel, francia Paris Saclay Egyetem tanára minden hozzászóló 10 percet kap, illetve minden előadó 10 percet kap, és aztán utána következnek a kérdések és a válaszok a jelenlévő tagok eh, tehetnek föl kérdéseket, azt gondolom, hogy majd egyre többen érkeznek a hallgatóság soraiba. A második rész a legjobb, hatékonyabb gyakorlatok globális szinten. Shannon Harpász professzor eh, előadása eh, lesz egy izraeli vulkáni eh, központ részéről, Patrick Worms pedig Belgiumból érkezett az agroerdészeti központból. Két előadást hallunk tehát meg, és aztán utána kérdések és válaszok lesznek a résztvevők köréből. Hogyha nincs ellenvetés, akkor várakozás nélkül, késlekedés nélkül hallgassuk is meg az első előadást. Gladfelder Bélának adom meg a szót 10 percben. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tíz évig voltam tagja ennek a szakbizottságnak, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy régi kollégákkal, barátokkal eh, találkozhatom azt kértek, hogy arra kérték, hogy magyarul beszéljek, úgyhogy eh, ha megelgedik, akkor magyarul fogom folytatni. A, arról, hogy a megújuló energiák használása, felhasználása milyen energia megtakarítás és CO2 megtakarítási lehetőségeket kínál a mezőgazdaságnak. Talán emlékeznek még a kollégák erre az ábrára, Eh, annak idején a bizottság úti tervének én voltam a jelentéstevője itt a, ebben a bizottságban, ami azt tűzte ki célul, hogy 2050-re az Európai Unió gazdasága 80%-kal tudja csökkenteni a CO2 kibocsátását, de ez a bizottsági eh, úti terv tartalmazott egy érdekes mondatot, ami arról szólt, hogy a az Európai Unió mezőgazdaságának a csökkentési potenciálja az rather limited, meglehetősen korlátozott, mert az általános 80%-os CO kibocsátási csökkentéssel szemben a bizottság szerint a mezőgazdaságban csak 45%-os csökkentés érhető el 2050-ig. Szeretném megjegyezni, hogy a mezőgazdaság mellett az élelmiszer feldolgozásnak is szerintem nagyon nagy jelentősége van, és szerintem a gazdaság megújuló energia használási lehetősége az nagyobb, mint más ipari szektoroknak. A különböző megújuló energiák leginkább a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben érhetők el. Nem véletlen talán, hogy az európai farmerek jelentős befektetők a megújuló energiatermelésben. Egy német tanulmány szerint 2009 és 2013 között a német farmerek mintegy 19 milliárd eurónyi összeget fektettek a megújuló energiák termelésébe. Ugye a mezőgazdaság, az egy, menjünk végig a különböző mezőgazdasági folyamatokon. Az összes üzemanyagnak globálisan 40%-át a mezőgazdaságban hasznosítják, és nyilván mások talán fognak beszélni a precíziós gazdálkodásról, de a egyértelmű, hogy ezekkel a módszerekkel jelentősen csökkenthető a mezőgazdaság energiafelhasználása. De hagyd mondjam el, hogy a mezőgazdaság meg tudná használni nagyobb arányban is a saját maga által termelt bioüzemanyagokat, de a jellegi adórendszer nem kellőképpen ösztönzi erre a gazdálkodókat. Nagy energiafelhasználó az öntözés is, de ne felejtsük el, ha nem öntöznénk, akkor az egységnyi termékre jutó energiafelhasználás az lényegesen magasabb lenne, tehát tulajdonképpen az öntözéssel csökkenthető az egységnyi termékre jutó energiafelhasználás. Sajnos az EU és a nemzeti jogi szabályok gyakran nem ösztönzik az öntözésnek a bővítését. Érdekes példa Magyarországról, egy gazda áttért gázolajos szivattyúzásról villanymotorra, és így hektáronként 50 liter gázolajat takarít meg, nyilvánvalóan csökkentve ezzel a CO2 kibocsátását, de a költségeit is nagyjából egyharmadára tudta csökkenteni. A mezőgazdaságban széles körben szárítunk, Európában besésem szerint nagyjából 30 ezer különböző szárító lehet, Magyarországon csak 2000 van, de ebből összesen csupán négy működik biomasszával és egy geotermikus energiával, az összes többi az fűtőolaj, propánbután vagy pedig földgázra alapozott. Pedig a szárítási folyamatok során rengeteg maradvány keletkezik, ocsú ocsú, más anyagok, amelyek felhasználhatóak lennének a szárítás folyamatában. Az állattenyésztés különösképpen érdekes, főként az üvegházhatású gázok miatt, hiszen a biogáz az nem csak az energia igényét csökkenti a mezőgazdaságnak, hanem mivel ez egy nagyon veszélyes üvegházhatású gáz, az üvegházhatást is csökkenti, mert ez egy kiváló trágyakezelési módszer, erre vannak különböző Európai Uniós alapok már, de nincsenek olyan Európai Uniós vagy nemzeti szabályok, amelyek kifejezetten ösztönöznék a biogáznak a felhasználását, sőt nagyon gyakran akadályozzák ezt, például a biogáz végtermékének, a trágyának a kihelyezése nagyon nehéz. Az az üzem, amit itt a fényképen látunk egyébként, a, bio, a elektromos áramtermelés mellett hőt is termel, ezzel melegítik elő a marháknak az ivóvizét és az istálókat is fűtik. A saját számításom szerint évente ezzel körülbelül félmillió eurónyi többlettakarmány megtakarítást tud a gazdálkodó elérni. Magában az állattenyésztési szektorban egyébként egy nagyon érdekes változás megy végbe, ami az építészetet illeti, hiszen korábban ilyen háztetőket építettek, de a szolárenergia alkalmazása miatt a háztetőknek az alapja megváltozott, hogy a háztetőkre napelemeket tudjanak elhelyezni a gazdálkodók. Néhány szót a kertészetről. Itt egy szentesi fiatal gazdával vagyok lefényképezve itt a parlament épületében, aki egy hektáron paprikát termeszt üvegházban, teljes egészében geotermikus energiával fűti az épületét és ezért egyébként a Fiatal Gazdák kongresszusán a legfenntartható projekt díjat nyerte el. Magyarország az egyik legfontosabb geotermikus energiahasznosító a kertészetben, több új projekt is folyamatban van. Persze nyilvánvalóan nem csak geotermikus energiával, hanem szármaradványokkal, aprítékkal is lehet fűteni. Például ez a berendezés, amit itt látunk, ez szintén üvegházak fűtésére alkalmas, de nagyon jól hasznosítható a biogáz erőműveknek a hulladékhője is. Az élelmiszer feldolgozásban nagy előny, hogy az élelmiszereket általában alacsony hőmérsékleten dolgozzuk föl, jellemzően kevesebb, mint 200 fokon szemben például az acéliparral, ahol akár ezer fokra is szükség lehet. Ezt nehéz egyéb, az acéliparban nehéz lenne megújuló hőenergiát alkalmazni, az élelmiszer feldolgozásban viszont feltétlenül, illetve különböző a gyártás során keletkező melléktermékeket és hulladékokat is föl lehet használni. Amit itt látunk, az egy csirkefeldolgozó üzemnek a biogáz műve, szarvason, ami 4 megawattnyi energiát termel a bélből, vérből és más egyéb nem használható hulladékokból. Van Magyarországon egy cukorgyár is, 3 megawattos teljesítményű biogázüzemmel rendelkezik. A elhasznált répaszeleteket használják föl biogáz termelésre, és ennek köszönhetően a legalacsonyabb költséggel működik egész Európában ez a cukorgyár. Olajos magvak feldolgozása során Szolnokon elégetik a napraforgó héjat, és abból nyerik a gyártáshoz szükséges hőt és az elektromos áramot is, sőt, mivel többlethővel rendelkeznek, azt a szomszédos sörgyárnak értékesítik. Hogy ott van például egy kunhegyesi kisebb húsvá, sertésvágóhíd, ahol aprítékkal fűtenek, de felhasználják a fűtés során a sertés körmöt és a szört is, és ezzel egyébként a hulladékot is meg tudják semmisíteni. Kecskeméten paradicsom sűrítményt állítanak elő, 7 megawattos kazánt használnak, falpritékkal fűtenek, és a paradicsom magját és a héját is el tudják égetni a folyamat során, ami egyébként szintén korábban hulladékként jelentkezett, tehát probléma volt, így viszont energiát tudnak belőle nyerni. És talán az egyik legnagyobb biomassa felhasználó Magyarországon a szabadegyházi izocukorgyár, amelyik egy 32 megawattos kazánt működtet. Ez teljes egészében szalmával, napraforgó és kukoricaszárral működik, és, annyi, és megközelítőleg évi 70 millió köbméternyi földgázt használnak el, takarítanak meg, ami egyébként annyi földgáznak felel meg, amit nagyjából egy 120 ezer lakosú város használna el évente. És végezetül engedjék meg, hogy néhány ajánlást is tegyek, amit én fontosnak tartanék. Különböző Európai Uniós forrásokból a tagállamokban beruházásokat hajtanak végre a gazdák. Azt gondolom, hogy érdemes lenne olyan támogatási rendszert alkalmazni, ami nem támogat olyan projekteket, amelyek növelik a CO2 kibocsátást, abban az esetben, ha egyébként lenne olyan alternatív technológia, amelyik CO2 kibocsátás növekedés nélkül is azonos eredményre vezetne. Azt gondolom, hogy nem kellene olyan projekteket finanszírozni EU forrásokból, ahol egyébként alkalmazható megújuló energia, de ehelyett inkább foszilis energiát kíván a beruházó alkalmazni. Hagy mondjam el, hogy láttam olyan vidékfejlesztési projekteket, amelynek a keretében földgázzal és olajjal fűtött épületeket támogattak Európai Uniós pénzből, pedig a környéken rengeteg fűtésre alkalmas biomassa volt elérhető. Emellett szükségesnek tartom, hogy a különböző Európai Uniós jogszabályi akadályokat lebontsuk, például a biogáz melléktermékek felhasználását akadályozókat, vagy a biomassa elégetése során keletkező hamunak a kihelyezését, ami egy kiváló trágya lenne, de sajnos ezt az EU-s jogszabályok ma akadályozzák. Azt gondolom, ha ezeket meglépjük, akkor látni fogjuk, hogy a potenciálunk nem is olyan kevés, sokkal többre van lehetőségünk. Egyébként, ami itt a fénykép háttere, az egy gödörnyi marhatrágya, már érett állapotban, lehet látni, hogy még így is áramlik belőle a biogáz, mindenhol megújuló energia vesz minket körül, csak jobban kellene tudni használni ezeket. Köszönöm a figyelmüket! Merci, merci beaucoup, Köszönöm szépen Gladfelder úrnak! azt gondolom, hogy megmaradt ön ugyanolyan precíznek, mint, ami, mint amikor még itt dolgozott a szakbizottságban. Folytassuk a következő a következő előadással a Lőveni Egyetem egy tanárát fogjuk meghallgatni 10 percben. Köszönöm, köszönöm szépen a meghívást. Ma arról szeretnék beszélni, hogy Európa Európa hogyan tér át a forrás hatékony mezőgazdaságra. Ez nem csak a mezőgazdaságban, hanem az élelmiszeriparban is végrehajtandó áttérés. az nem opció, hogy folytassuk a jelenlegi trendeket. Nagyon fontos az, hogy a mezőgazdaság forrás felhasználását csökkentsük, de ehhez meg kell változtatni a gyakorlatokat, új ösztönzők kellenek, vagy politikai szinten, vagy a fogyasztóktól, vagy mind a két dimenzióból. Ezzel lehet átalakítani az egész rendszert. Miért van szükség erre a változásra? Azért, mert a 20. századi produktivista forradalommal, vagy a zöld forradalommal egy új agendára van szükség a mezőgazdaságban. Olivier de Scooterre utalok, aki az ENSZ 2010-es jelentésének szerzője. Ő azt mondta, hogy ma három tétje van a mezőgazdaságnak, az élelmiszerhez való hozzájutási jog, tehát hogy mindenki hozzájusson élelmiszerhez, a második a méltányosság, ez azt jelenti, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsük a gazdák között, tehát a déli és az északi mezőgazdák között, általában a déli mezőgazdák, vagy gazdák a legszegényebbek, a harmadik pedig a fenntarthatóság. Olyan mezőgazdaságra van szükség, amit még a jövőben is lehet majd művelni, tehát amely nem kompromitálja a jövő mezőgazdáinak lehetőségeit. Ez azt jelenti, hogy az outputot meg kell változtatni, tehát nem csak az eredményre kell törekedni, hanem a fenntarthatóságra, illetve a, a megélhetési lehetőségre. És nagyon fontos az is, hogy a klímaváltozáshoz is alkalmazkodjunk. A tét tehát az, hogy az az intenzifikációból kilépjünk, eddig ez volt a logika, a 20. század elejéig egyre nőtt a hozalma a mezőgazdaságban, nem volt negatív hatása a környezetre akkor még. A 20. században meg háromszorozódott a hozam világszinten, de ezt kísérte, kísérték bizonyos, nagyon súlyos negatív következmények, például szennyezés, a talaj, a víz szennyezése, illetve a klímaváltozás. Hosszú ideig ezt naivan folytattuk, de ezt a fajta, eh, ezt a fajta elképzelést nem lehet folytatni. Láthatjuk itt, hogy a 2050-es célkitűzések mire utalnak. Narancssárgával azt láthatjuk, hogy mi a helyzet a termelékenységgel, zölddel pedig a környezetvédelmi hatásokat láthatjuk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt növelni kell a termelékenységet, másrészt pedig a káros környezetvédelmi hatásokat kell csökkenteni, hiszen ez nem fenntartható. Tehát a business as usual, az nem opció. Ezt dokumentálták is, bal oldalon lehet látni a hozam növekedését, jobb oldalon pedig, hogy a nitrogén kibocsátás, illetve az ivóvíz elérhetőség, a foszfát felhasználásán hogyan nőtt. Mostantól kezdve tehát a negatív hatást kell csökkenteni úgy, hogy ezzel a hozam ne csökkenje. Ezt nagyon nehéz megoldani, tehát szakmai szinten ez nagyon nehéz, de Szerintem átmeneti jelleggel el kell tudni fogadni a hozam csökkenését. Szerintem ez nem inkompatibilis a végcéllal, amit szeretnénk elérni, ez pedig az, hogy csökkenjen a szegénység a világban. Tehát igazából nem a termelékenységet akarjuk csupán növelni. A világ mezőgazdainak egy része még mindig az egyes pontnál tartanak, vannak Európában is ilyenek, ők tehát elkerülhetnék azt, hogy a következő fázison végigmenjenek, tehát a negatív környezeti hatásokat növeljék, és közvetlenül a harmadik fázisra térhetnének át, ahol termékeny, eléggé termelékeny a mezőgazdaságban nincsenek káros, negatív környezeti hatások, tehát ez egyfajta biogazdálkodás. A termelékenység növekedése nem egy abszolút szükség, látható itt, hogy világszinten kékkel, hogy nőtt az élelmiszer létrehozása, élelmiszer termesztése, illetve hogyan nőtt pirossal a világon a népesség. Még mindig több száz millióan szenvednek a szegénységtől, illetve éhínségtől. Tehát így egész egyszerűen sokkal bonyolultabb a helyzet, nem arról van szó, hogy nem tudunk eleget termelni, a probléma a szegénység. Mi az agroökológia? Az agroökológia alapvetően elvi kérdés, beszélünk agroökológiai gyakorlatról, ez is fontos, de tudományos szempontból ennek vannak elvei, ökológiai elvei, tehát a forrásokkal megfelelően kell takarékoskodni, megfelelően kell ezeket felhasználni. Aztán a diverzitás is nagyon fontos, az újrahasznosítás, illetve a talaj figyelembevétele. A módszertan is nagyon fontos, co-design, illetve nagyon fontos a szociogazdasági, fontosak a szociogazdasági elvek, például az együttes működés. Ez tehát egy egész rendszer, egy olyan világnézet, amely az interakciókon alapul. Számos kimeneti pont van, nem csupán a termelékenység, és a cél az, hogy a lehető legjobb kompromisszum jöjjön létre. meggyőződésem, és mások is így gondolnak, mint én az agroökológiában. A meggyőződésem tehát az, hogy el kell térni, vagy véget kell vetni egy olyan rendszernek, aminek egy igazi célja van, a hozam növelése. Ezt, ezzel fel kell hagyni, és egy olyan rendszert kell ezen túl preferálni, aminek több célja van, tehát van a környezetvédelmi célok, vannak gazdaság és szociális célkitűzések is. Ez az átállás úgy gondolom, hogy rendszerszerűen kell, hogy működjön, tehát nem csupán a késztadik, nem csupán a bevált gyakorlatok a fontosak, tehát egy rendszert kell kialakítani, és ebből kell kiindulni. Megmondom miért. Itt látható egy ábra, ez egy belga tanulmány, belga tanulmányt kísér, többféle tej előállítási módszerről van szó, van, ami, van ahol például kukoricából indulunk ki. Nos, vannak olyan rendszerek, ahol legelő, ahol a legelő az a kiindulási alap, de ez nem olyan, ez nem igazán rossz gazdasági szempontból, és sem környezetvédelmi szempontból. Kérdez, kérdés tehát az, hogy a kétféle módszer között van-e kiegyenlítődés, vajon a, a környezeti célok, illetve a, a, a gazdasági eredmények mikor, mikor érdekesebbek, mikor fontosabbak. Én úgy gondolom, hogy ezen a, ezeken a típusú kérdéseken kell elgondolkodni, tehát mikor melyik cél érdem, ered, érvényesül jobban. Láthatunk egy szociogazdasági tengelyt, illetve egy környezetvédelmi tengelyt, amikor egyébként szociális és gazdasági célokra gondolok, akkor mindenképpen a munkáltatás, a foglalkoztatás is figyelembe veendő, illetve a vidékfejlesztés. A szociogazdasági kérdések nagyon fontosak fogyasztói szempontból, illetve politikai szempontból is, viszont vannak olyan dimenziók, amelyek csak a mezőgazdák számára fontosak. Ebben a rendszerben sok, sok múlik azon, hogy az árpolitika hogy alakul. Hogyha a biotermékek ára felmegy, akkor látható, hogy minden arrébb kerül a rendszerben. Áthelyeződik. Tehát úgy gondolom, hogy ki kell lépni abból a gondolkodásmódból, ami kizárólag a mezőgazdászt veszi figyelembe, és egy olyan rendszert kell fölépíteni, amely sokkal tágabb körben létezik, tehát figyelembe veszi a termékláncot, a fogyasztókat, stb. stb. Látható, hogy az a, hogy hogyan lehet bonyolítani a rendszert, egyre több szereplőt beleépíteni. Nagyon bonyolult egyébként ez a rendszer, ha jobban megnézzük ezt az ábrát is. Ezt az ábrát egy belga egy belga cég dolgozta ki az egyik kollégám segítségével. De hogy ezt leegyszerűsítjük, akkor a következő ábrát kapjuk. De nagyon nehéz olyan szakpolitikát kialakítani, amely a fogyasztókat és a mezőgazdákat és a kettőjük kapcsolatát is figyelembe veszi, amikor egy szakpolitikát kialakít. Tudósként én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy így, ilyen módon lépjen fel az állam, mert a fenntarthatóság, mezőgazdaságunk fenntarthatósága, ami forrás hatékony, ehhez kompromisszumok kellenek. Nagyobb fenntarthatóság általában a hozam csökkenésével jár, nem túl nagy csökkenése, egy kis csökkenése. A fogyasztók viselkedése is folytonosan változik. Sokszor a fogyasztók készek arra, hogy többet fizessenek jobb áruért, illetve az is nagyon fontos, hogy csökkentsük a hús felhasználásunkat, és több növényt használjunk. Úgy gondolom, hogy ezzel jobb vidékfejlesztésre is juthatunk ezzel az új rendszerrel. Viszont, hogyha az az egyetlen kiindulási alapunk, hogy növelni kell a farmok méretét, akkor az egyáltalán nem tesz jót az egész rendszernek, és előbb-utóbb kifutunk a földből is. Minden egybevág tehát. Ahhoz, hogy csökkenjenek az egyenlőtlenségek a mezőgazdák között, ahhoz az kell, hogy, meg, hogy az erőviszonyok megváltozzanak a piacon, és ehhez pedig arra van szükség, hogy a, ehhez az kell, hogy felszabaduljon a jelenlegi szabályok és normák alól az élelmiszerpiac. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy a forráshatékony gazdaságban, vagy mezőgazdaságban ezt a típusú bevett rendszert kell valamilyen módon felrugni, áttérni egy új rendszerre, amely képes arra, hogy a különböző kezdeményezéseket felkarolja, és ilyenekről lesz majd még szó. Olyan modellekre van szükség, amelyek megszólítják a jelenlegi mezőgazdákat, hiszen az ő kezükben van a változás, illetve nagyon fontos az is, hogy konzekvensek legyenek a különböző fellépések. Nem kérhetjük, kérhetjük azt a mezőgazdáktól, hogy tegyenek meg valamit, amely nem kompatibilis a jelenlegi gyakorlattal. Visszatérnék tehát a lényegre ahhoz, hogy az eredmény megváltozzon, hogy a negatív hatás megváltozzon, ehhez a gyakorlatot kell megváltoztatni, ehhez pedig új ösztönzőkre van szükség, a szociogazdasági faktorokat is figyelembe kell venni, illetve nagyon fontos az is, hogy az egész élelmiszer lánc, élelmiszer rendszer megváltozzon. Számomra tehát nem csupán egy szlogen az, hogy meg kell változtatni az eddigi rendszereket, erre nagy szükség van, hogy forrás hatékonyak legyünk. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen Páré úrnak a nagyon tanulságos és érdekes előadását, és rögtön meg is adom a szót dr. Kevin Morelnek, a Szakli, Pári Szakli Egyetemről. Megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Konkrét példákkal szeretnék kitérni arra, amit a kollégáim is elmondtak. Egy konkrét észak-franciaországi üzem példájából szeretnék kiindulni. Itt a gazdasági fennmaradt, fenntarthatóságra koncentráltunk, ez egy gazdasági terminus, de közben a mezőgazdasági megújulásra is egy szélesebb körű dinamikába beépítve. Nagyon különleges üzemekről szeretnék beszélni, ezek a mikroüzemek, amelyek Franciaországban most kezdenek elterjedni. Ezek a mikroüzemek, ezek nagyon kicsi bio üzemek, zöldségtermesztő üzemek, és az új típusú gazdák üzemeiről van szó. Ezek a gazdák nem gazda családból származnak, általában magasabb képzettségük van, és a társadalom megváltoztatását látják ebben a lehetőségben, hogy ők is gazdálkodásra adják a fejüket tehát ez más, mint a nagy specializált üzemek élete. Ezek nagyon kicsi üzemek, nagyon széles körű öko módszerekkel dolgoznak. Például másfél hektár alatti üzemekről van itt szó. Itt látják a különböző növénytermesztés, látják, hogy egy sorban mondjuk saláta van, egy sorban répa, stb. Nagy a sokszínűség És ezek a gazdák a helyi dinamikát akarják újra feléleszteni, együttműködni a faluban lakókkal, és a vidéki életet be, tehát egy kicsit felrázni. És mi a kutatóinkkal vizsgáltuk meg azt, hogy ez a típusú gyakorlat gazdaságilag fenntartható-e. Tehát egy tanulmányt fogok most bemutatni, kb. 20 gazdaságot vizsgáltunk meg Franciaországban azt néztük meg, hogy három ö, ö, rendszert ö, ha, hasonlítottunk össze. Itt, a, itt van egyrészt a diversifikált piaci termelés vagy kertészkedés, ez egy nagyon gépesített terület, ez a jobb oldalon található, és emellett van, ezt, ezzel hasonlítunk össze két másik rendszert, eh, amelyek kisebb területen gazdálkodnak, eh, biogazdálkodást folytatnak, stb. Az egyik, ami teljesen kézi megművelésű, sincs semmilyen gép, az a legbaloldali oszlop, középen pedig az intenzív kézi termelés, illetve a motorizáció kombinációja, tehát közepesen gépesített farmokról vagy üzemekről beszélhetünk itt. Ami a, ami a mikrogazdálkodást illeti, hogyha ezt összehasonlítjuk a klasszikus gazdálkodással, ez kevesebb energiát használ föl, mert nem motorizált, kevésbé valósul itt meg a talaj erózió, nem annyira használódik el a talaj, és különböző gazdasági modelleket használnak fel, és nagyon kevés a nagyon kevés a, hulladék, és elég nagy megtakarításuk van energia szempontjából. A biodiverzitás megval, megvalósul, úgyhogy ez egy érdekes gazdálkodási módszer. Ami a gazdasági fenntarthatóságot illeti, ezek a gazdálkodások, a gazdaságok még nagyon úttörő szerepet játszanak, úgyhogy próbáltam eh, a valós adatokból eh, kiindulni. Azt látják, hogy eh, ezek az egyes gazdaságok különböző szenáriókat tesztelnek, ami a mikrogazdaságot illeti az itt többet termel hektáronként. Itt nem hektáronkénti megterülésről beszéltem, illetve tonnányi zöldségről beszéltünk, hanem abból indulunk ki, hogy azt vizsgáltuk meg, hogy hektáronként hány zöldség kosarat lehet összeállítani, és ezt vizsgáltuk meg 50 héten keresztül. Az elsőben kb. 100, a másodikban kb. 70-et, és amikor amikor a, amikor pedig a klasszikus gazdaságban indulunk ki, ez kb. 30-at. Látjuk például, hogy a nagyon gépesített gazdaságokban nem is tudnak olyan sokat termelni, mert mindig elég helyet kell hagyni például a traktornak, hogy elférjen, ami azonban a kézi megművelést illeti, többet lehet termelni, mert kevesebb helyre van szükség. Látják, hogy a mikrogazdálkodásnak a gazdasági fenntarthatósága, megtérülése magasabb, mint a klasszikusnak. Ezek kisebb területek, látják, hogy mm, mekkora eh, gazdák, eh, kb. 3136 és eh, körülbelül négyzetméternyi területre van szükség ahhoz, hogy ez fenntartható legyen és ez kisebb területen több munkahelyet teremt, ami érdekes, mint a hagyományos gazdálkodás. A gazdák tehát igyekeznek együttműködni az ökoszisztémával, illetve a szomszédaikkal is, és nem csak azokkal, akik az ő gazdasági elképzeléseiket osztják, vagy mezőgazdasági elképzeléseiket, hanem a hagyományosabb gazdálkodókat is ide értem. Aztán Nagy-Britanniában például ezek az organikus vagy bio mikrogazdálkodások, de ez együttműködik például egy 80 hektáros hagyományos legelőre alapozott tej gazdasággal is nagyon hatékonyak ezek a e, forrásfelhasználást e, illetően, és a gazdaságok együttműködnek. Egyes gazdaságoknál e, felmerülnek például melléktermékek vagy hulladék, amelyet fel lehet használni másik gazdálkodásban, és hogyha együttműködnek a gazdaságok egymással, akkor egy kiváló újrafelhasználási, körforgásos gazdaságot lehet kialakítani. Itt látják például, most nem akarok nagyon részletekbe menni, de Például többen használnak ki egy, többen használnak egy traktort, több gazdaság vagy fejőgépet, és ezzel energiát is megtakarítanak. A három vállalkozás közösen lép piacra például, úgyhogy összességében ez például a, a disztribúcióban is energiamegtakarítást jelent. Emellett, ami érdekes, ami forrásfelhasználásról beszélünk, de a gazdák közötti együttműködésnek nagyon nagy hatása van a helyi életre is, mert az együttműködéssel eh, nagyon vonzó eh, az élet eh, ebben a, ezen a területen, itt eh, látják, hogy a sajt eh, készítők is eh, együttműködnek egymással, a tejből ugye sajtot készítenek, és a, a gaz, különböző gazdaságok ökoszisztémáját összehangolják egymással. Ez nagyon dinamikus, nagyon vonzó. Jobb oldalon látják, láttanak egy kis képet, ahol egy teljesen lepusztult ö, utca részletet látnak, de a fiatalok visszatérnek ebbe a faluba, és újra felélezték a gazdaságukkal, gazdálkodásukkal az életet, és ez vidékfejlesztésnek is számít. Emellett amit még szerettem volna elmondani, az az, hogy ez az együttműködés természetesen hozzájárul ahhoz, hogy a forrásfelhasználás eh, hatékonyabb lesz, és a mezőgazdaságban nagyon fontos az, hogy illetve a politikában nagyon fontos, hogy ne csak egy gazdák, gazdaságra koncentráljunk, hanem a területi dimenzióra is. E, tehát ez a területi dimenzió nagyon fontos az innováció szempontjából is, e, hiszen az ökoszisztémára alapozott beruházásokat illetően nagyon fontos, hogy a laborban kidolgozott megoldások nem működnek a természetben. Az ökoszisztéma nagyon bonyolult, a talajt, a klímát, mindent ismerni kell, és ezt nem lehet reprodukálni laboratóriumban. Tehát a helyszínen kell, hogy működjenek ezek a modellek, akik a legjobban ismerik a helyszínt, a terepet, azok a gazdák. Tehát a gazdák és a, a tud, tudományos élet közötti együttműködés nagyon fontos. Itt fönt jobbra látnak három kis képet, kollektív innovációra került sor. Loren térségben a mezőgazdasági minisztérium által finanszírozott projektjör van szó. Olyan eszközöket akartak kidolgozni, amelyek kézi meghajtásúak, tehát emberi meghajtásúak, és nagyon innovatív gépek vagy eszközök kidolgozására kerül sor. Ezeket ezeket aztán rendelkezésre bocsátották mások számára is, hozzáférhetőek. Ami nagyon fontos, a helyi dinamika újrafelélesztése, és ezáltal az embereknek újra kedvük támad vidékre költözni. 2000-ben körülbelül Nyolc ilyen mikrogazdálkodás volt eh, Loren régióban, mostanra pedig már 120, tehát 8-ról 120-ra emelkedett ezeknek a eh, száma, úgyhogy elmondanám azt is, hogy ezek a eh, mikrogazdák a közös mezőgazdasági politikából kevesebb előnyt élveznek, mint, mint a nagy gazdák, mert általában ezek hektár alapúak, pedig mégis ezek megtérülőbb termelést folytatnak, tehát nagyon sokat taníthatnának nekünk ezzel kapcsolatban, úgyhogy segíteni kellene nekik az első pilléren belül, és a gazdas, gazdaságnak, a gazdának kellene a segítséget nyújtani, nem pedig a hektárnak, nem hektár alapú segítséget kellene nyújtani. Ami az kollektív innováció támogatását illeti, ez is nagyon fontos, hiszen ez a helyi összefogás nagyon fontos szerepet játszik, mind gazdasági, mind területi szintén, mind pedig vidékfejlesztési dimenziója is van ennek a gazdákkal eh, való együttműködésben nagyon fontos eh, participatív eh, kutató munka. Nagyon fontos tudnunk, hogy hova akarunk eljutni. A gazdák gyakran változtatják a módszereket, Gyakran előfordul az, hogy a kutatók megírják az egész kutatási programot, de ehelyett, és abból indulnak ki, hogy milyen eredményre akarnak jutni. De ez a mezőgazdaságban nem működik, mert gyakran a helyszínen az időtől függően megváltozik a, a gazdának a célja, úgyhogy fontosabb lenne a szorosabb együttműködés a gazdák és a tudomány között. Köszönöm. Merci. Merci, uh, Morel. Köszönöm szépen, Morel úr. Köszönöm mind a három előadónknak. Kitűnő előadásokat hallottunk. Most kezdődik a vita. képviselőként két percet tudok adni. Kérem, hogy ezt tartsák be. Müller asszony az első, parancsolja. Ja, ha Köszönöm szépen, elnök úr. Minden előadónak, mind a három referensnek köszönöm. Nekem személyesen nagyon fontos, hogy az energiafordulat, hogy belássuk, hogy az energia területén megtendő fordulat nem történhet meg a mezőgazdaság nélkül, vagy a mezőgazdaság ellenében. Kérdezem a magyar példák kapcsán is, hogy voltak éppen az a cél, hogy a szél és a napenergiát, meg a bioenergiát, a biogázt is felhasználjuk, ön említett több ilyen lehetőségről, illetve az is a cél, hogy elraktározhassuk ezt az energiát. Vannak olyan technológiák, amelyek a biogáz művekből keletkező nem tisztított metánt úgy megtisztítják, hogy a gázhálózatba lehessen ezt bepumpálni, betáplálni. Nagyon fontosnak tartom ezt a változatot, hogy a, ezt a lehetőséget, hiszen ez a gazdálkodók számára is lehetőséget kínál. Az első generációs üzemanyagoknál azonban az is nagyon fontos, hogy ne csak a repceolajat termeljük, amelyet a mezőgazdasági traktorokba lehet tölteni, hanem különböző fehérje tartalmú takarmányt is előállítunk ezzel, és ezzel letetjük a marháinkat, a szarvasmarhákat, és így nem függünk annyira a szója importtól a forrásokkal való hatékony gazdálkodás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem a mezőgazdaság becsattolásával működhet, úgy is, hogy képezzük a gazdálkodókat. Kérdezem a francia előadások kapcsán, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kis, gazdák, kis gazdasági egységek területet kapjanak. És kérdezem, hogy hogyan lehet a kapon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a kis és középvállalatok jobb helyzetbe kerüljenek. Oui, merci, Madame Monsieur Köszönöm, úr Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, nuoširdžiai dėkuoju. Köszönöm szépen. Elnök úr, meg szeretném köszönni az el, vendégelőadóknak az előadásaikat, amelyekből egy sok hasznos példával gazdagodhattunk. Valóban nagyon érdekesek ezek a jövőnk szempontjából, és érdemes figyelembe venni ezeket a jó példákat, akkor, amikor a kap módosítását veszük napirendre. Fontos, hogy egyeztessünk a gazdálkodókkal, és a különböző pilot vagy kísérleti projekteket indítsunk útjára. Nem olyan régen olvastam egy tanulmányt, melyet egy USA kutató írt, és itt a víz felhasználásáról van szó, és az derült ki, hogy a szennyvízből fűtőanyagot lehet előállítani, vagy pedig a állattartásból eredő valamilyen hulladékanyagból, például a trágyából. És Ilyen módon tehát csökkenthetjük az energiafüggőségünket, de valóban, ahogy hallottuk a példát, az élelmiszer hulladék is felhasználható. Vélhetőleg egy teljesen új generációs üzemanyag jelenik majd meg a piacon. Hogyan látják ezt a jövőt? Hiszen itt a megújuló energiaforrások új generáció jöhetne létre. Köszönöm, Rópe úr. Flanagan úr következik. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Gyakran az ember betéved az ülésterembe, és ágazati válságokról hall, arról, hogy hogyan kezeljük ezt, és néha pozitív híreket hallhatunk az előadóktól. Morál kollégától például nagyon pozitív híreket hallottunk, és az a kijelentés, hogy a nagyobb gazdaságok tendenciózusan több pénzt kapnak, mint a kisgazdaságok. Nos, hát ez, ez igaz, de ezen változtatni kell hiszen aztnak a lehetőségét keressük, hogy az emberek vidéken maradjanak. És ahol ezt sikeres elér, sikeresen elérik, ezt le kell másolni. Amit Gladfelder Béla mondott, a biogázról. E, milyen fajta változásokat tart szükségesnek az európai szintű trágyázási irányelvben, annak érdekében, hogy a megújulókat jobb a helyzetbe tudjuk hozni. Írországban nagyon nagy a tejágazat, meg a marhahúságazat, és um, elég nagy nyomás nehezkedik a gazdákra, hogy lezárják a kört, rövidre zárják a kört, magyarán mondva felhasználják a kellet, keletkezett hulladékot is. Um, kérdezem, kérdezem tehát, hogy milyen változásokra van szükség, hiszen nem hagyhatjuk figyelem ki, figyelmen kívül azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a gazdálkodók. Kérdezem Gladfelder urat, hogy milyen javaslatokat tenne az, a műtrágya, trágya irányelv kapcsán, fertilizer regulation. De kérdezem másik két elődünket, Beret és Morel urakat, illetve mondom nekik is, hogy hogy látják, hogy van-e lehetőség arra, hogy új finanszírozás biztosítsunk a gazdálkodás, gazdálkodók számára. Teljesen világos, hogy már most is élelmezni tudjuk az egész világot, hogyha komolyan vennénk ezt, hogy élelmezni akarjuk a világot, mi volna, hogyha például az ekevasból, mármint ha az ágyukból ekevast kovácsolnánk, abba hagynánk a fegyvergyártást, és mindenkinek biztosítanánk, hogy fenntartható és zöld élelmiszereket kapjon. Anyó úr következik. Miről is beszélünk? A mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások felhasználásáról. Persze ez kívánatos az energia megtakarítás tekintetében, de ugyanakkor um, zavar van a fejekben. Nem tudom, hogy Latfeldel BL a tisztaban van velem, hogy széndiokszidot kellene bepumpálni az üvegházakba ahhoz, hogy az üvegházhatást elérjük, illetve a növekedést növeljük, már pedig hát nincs elég széndiokszid, nem áll rendelkezésre. Persze, hogyha elektromos áramot lehet az anaerób folyamatokból előállítani, akkor ez üdvözlendő, de nem tudom, hogy ez igazából a megoldása. Mi több? Azt gondolom, hogy ez tévedés. Nekem, ö, én csirketelepen van otthon, és bizony még nem kapcsolódtunk rá az elektromos hálózatra, csak fogyasztóként, Persze vannak fotovoltaik paneljeim a tetőn, amit felhasználunk áramtermelésre, de hát csak magunk használjuk ezt fel. Ami pedig a hozamcsökkentését illeti, a hozamcsökkenés magasabb árakhoz vezetne, és ilyen módon a szegények fizetnék meg ennek az árát illetve arról is hallottunk egy más elő, előadásban, hogy hogyan lehet megtakarítani az energiát. Hát az Európai Unió ö, beszél a biogazdaságról, mint munkahely teremtési lehetőségről, de hogyha azt akarjuk biztosítani, hogy az emberek megéljenek a mezőgazdaságban, akkor nem lehet elhetetleníteni ezt. Aztán a genuin megújuló energiaforrások kapcsán kérdezem, hogy az az emberi öm, lefolyó víz, illetve az emberi hulladék felhasználását öm, ö, hogyan látják? Köszönöm, erős úr. Köszönöm szépen a szó. Erőforrás hatékony mezőgazdaság és innováció tekintetében az EU 15-ök és közép-kelet-európa tekintetében azért tudjuk, hogy elég nagy a távolság Kérdezem Gottfeder Bélától, hogy milyen potenciált lát kelet közép európában és mit kellene tennie javaslata szerint, hogy egy kicsit ez a térség ezen a területen felzárkózzon. Köszönöm szépen a szót. Merci. Buda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon izgalmas ez a vita. Nagy szükség volt erre a vitára, hiszen az energia nagyon fontos szerepet játszik egy termék vég árában, amelyet a fogyasztó felhasznál, amely az asztalára kerül. Igaz ez minden fogyasztóra, és persze igaz ez a mezőgazdasági termékekre is. Az öntözés kérdésére szeretnék rákérni. Jól tudjuk, hogy ott, ahol öntözik a ter- területeket, nő a hozam, ugyanakkor az öntözési rendszerek felhasználásának bizonyos korlátja van az európai szinten. Hiszen az öntözés is energiaigényes. Elektromos áramot kell használni, vagy pedig dízelolajat kell önteni a szivattyúkba. Kérdezem tehát, értékelték-e, felmértéke ezt a korlátozó tényezőt mennyi befolyásolja az öntözést az energiafelhasználás, és kérdezem, hogy nem gondolkoztak el azon, hogy fotovoltaikát, napenergiát használjanak fel az áramtermelésre, amelyel a szivattyúk működhetnének. nem eléggé használjuk ki a napenergiába rejlő lehetőségeket, és úgy gondolom, hogy ezzel növelhetnénk a öntözés területét, illetve hatékonyabban lehetne működtetni a gazdaságokat. Kérdezem tehát, hogy a napenergia felhasználáson gondolkoztak-e? Megint asszony. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen az előadóknak az előadásaikat. Az első előadás kapcsán egyrészt üdvözlöm Galatfelder úr, ismét örömmel látom itt. Eh, eh, azt mondta, hogy az EU néha akadály lehet. Kérem pontosítsa ezt, hogy hol eh, kellene és milyen jogszabályt kellene megváltoztatni. Másodszorban mit tehetnek a tagállamok európai iránymutatás nélkül, hogy változás történjen? Aztán van itt egy elég szerencsétlen vita a nagy meg a kis gazdaság méretek között, intenzív, ex extenzív gazdaság között, hiszen ez politikailag megosztja az embereket, hiszen a kis gazdaságok gyakran a legintenzívebbek, intenzívitásra kényszeríti őket a birtokméret és a nagy gazdaságok például ugarosíthatnak területeket a biodiverzitás fenntartása érdekében. Ráadásul a nagy gazdaságok általában az innováció vezető erejé. Mi több nem hallottunk a kutatás fejlesztésről, amely ezen a területen zajlik, és arról, hogy a tagállamok milyen kapacitással rendelkeznek, hogy a kutatási eredményeket átadják a gazdaságoknak. Egy szóval a kutatási és tanácsadási rendszerekről kérem az elődőnk véleményét. A mikrofarmok kapcsán van egy kérdésem. Létezik a care farming, amely egy nagyon érdekes koncepció. Voltak éppen ezek ilyen részmunkaidős gazdaságok, gyakran a leg, egyre többször előfordul, hogy a gazdálkodónak a mezőgazdaságon kívüli tevékenységből is van valami jövedelmem. Kérdezem tehát, hogy milyen fajta ideológiával magyarázható ez meg, illetve hogyan lehet ezt a jelenséget értékelni? Merci, Madame Magnus. La parole est à Köszönöm szépen. Hausling kolléga következik. Köszönöm szépen, Gladfelder úr. Ön nagyon pozitívan vélekedik a bioenergiáról, a bioüzemanyagokról, a biogázról, de Németországok, Németországban 15 éves tapasztalatunk van a biogázzal kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ez elmúlt évek fejleménye azt mutatja, hogy a kukorica használása egyes régióban, hogy 50-60 százalékban kukoricát termesztenek, és ökológiailag ez nagyon negatív hatással volt, és az energia mérleg végeredményben nagyon komolyan vesszük, negatív. Ezért kérdezem, hogy meddig mondhatjuk azt, hogy ez valódi alternatíva? E, mert gyakori a, a veszteség ezzel kapcsolatban, Úgyhogy szerintem inkább a zöld területeket meg kellene őrizni, és nem pedig mindent kukoricával bevetni, az többet segítene. Ugyanez érvényes a repcére. A repce egyes területeken a róta 30%-át a repcével, repcét használunk, ezt sem lehet fenntartani, konzekvensnek kell lenni. Én azt a tanulságot vonnám le, hogy Például a a trágya, a természetes trágya felhasználás és ebből biogázt előállítani, ez a legpozitívabb, környezetvédelem technikailag a legpozitívabb lehetőség. Nagyon érdekes volt a második előadás is. Nagyon fontos az ökológiai megfontolás ez a zöldeknek mindig is nagyon tetszett. Vannak olyan erőforrások, mint például a foszfát vagy a káli, amelyek végesek, és hogyha nitrogént állítunk elő, művi úton, akkor ez hatalmas energiafelhasználást jelent. <clears throat> Úgyhogy ezeknek a, a véges forrásoknak a felhasználását minimalizálni kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hojzling úrnak és Nagy Lasszonyi a szó. Köszönöm szépen. Nekem most tulajdonképpen nincs kérdésem, csak két gondolatot szeretnék megosztani. Bárett úr, ön világossá tette, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a politika és a gazda döntést kell, hogy hozzon. Ez természetesen egy banális mondat, de néha e, az az érzésem, hogy nincs lehetőségünk döntéshozásra. E, olyan, olyan érzésünk van, mintha mozgó lépcsőn lennénk, és most csak folytatni kell a munkát, mert mindig is így volt, és csak ez az egyetlen lehetőség. Én köszönöm, hogy világossá tette azt, hogy a politika döntést hozhat, és hozhat, megváltoztathatja a döntéseket, de a gazda is dönthet, és a gazda is dönthet a különböző módszerek között. Gyakran ezek a banális dolgok fontosak, mert az embere néha egy kicsit már ködben él, és úgy gondolja, hogy nincsen döntési lehetősége. A másik fontos dolog, amit hangsúlyozott, az az, hogy nem arról van szó, hogy a növekedést egyre erősítsük, nem arról van szó, hogy ú, többet és többet akarunk aratni, vagy betakarítani. E, itt sem e, e, értünk egyet. Itt a parlamentben egyesek azt gondolják, hogy a világot nekünk kell élelmeznünk, nekünk kell mindig hatékonyabbnak lenni, azért, mert mi Európa, hát most egy kicsit túlzok, a mi feladatunk a világ élelmezése. Hogyha jól értettem, hogyha azt a kérdést akarjuk feltenni, hogy mi legyen a mezőgazdasággal, nem csak a növekedésre kell koncentrálni, hanem a környezet állapotára, hiszen ez végeredményben jelentős, összességében hatalmas hatással van az életünkre. Ez lehet, hogy banálisnak tűnik ez a két kijelentés, de szerintem ez, ez szinte egetrengető, nagyon fontos ezt újra és újra ismételni. Nem kell nekünk a világot eh, élelmezni, eh, nem kell minden területen mezőgazdasági tevékenységet folytatni, és igenis van döntési lehetőségünk és választási lehetőségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket az érdekes hozzászólásokat. E világos az is, hogy ez a két előadás, a három előadás nagyon érdekes volt, és kiegészítő jellegűek voltak ezek, úgyhogy mindenkinek adnék hát körülbelül három percet, ha megengedik. Tudom, hogy ez nem valami hosszú, de legalább, hogyha megpróbálnak válaszolni a felvetett kérdésekre, Így tehát lehetőséget tudok adni mindenkinek. Gladfeder úrnak elsőként kezdje el, és megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Esedezem, hogy hagy kapjak talán egy kicsit több időt. Próbálok azért takarékoskodni az idővel. Sokáig voltam a mezőgazdasági bizottság tagja, és soha nem beszélhettem a bizottságban 10 percig, <laughs> de még három percet sem kaptam korábban soha. Nos, próbálok mindenkinek röviden válaszolni. Biogáz, betáplálása a gázhálózatba. Szerintem ez indokolt, hogyha a biogázzal előállított villamosenergia betáplálható, akkor miért ne lenne betáplálható közvetlenül a biogáz is. Ezt ösztönözni kellene, erről egyébként volt egy európai parlamenti jelentés, Löfol képviselőtársunk volt annak idején, ha jól emlékszem, a, a jelentéstevő időközben mezőgazdasági miniszter lett Franciaországban, és ez a jelentés ez kifejezetten ösztönözte a biogáz betáplálását a gázhálózatba. Egyébként a biogáz felhasználásnál az a fő kérdés, hogy mit csinálunk a hulladékhővel. Mert a villamos energiát könnyű értékesíteni. Télen még a hulladékhő felhasználható istálóknak a fűtésére, másra, de nagyon kevés a, a, a nyári felhasználása a biogáznak, ezért a biogáz hulladékhőjének, ezért megfontolandó a közvetlen betáplálása. Az üzemanyagok termelésének valóban kedvező mellékterméke a fehérjetakarmány. Szennyvíz, alapvetően a lakossági szennyvíz kérdése, többen kérdezték Egnyú képviselő is. A Magyarországon van egy kutatóintézet, a Talajtani Kutatóintézet, amelyik megnézte, hogy a magyarországi kommunális szennyvízben mennyi műtrágyával egyenértékű tápanyag van, és arra a következtetésre jutottak, hogy évente körülbelül 130 millió eurónak megfelelő e, tápanyagot engedünk el a Dunán keresztül a Fekete-tengerbe. Ha, mivel Magyarország népessége az Európai Unió népességének kb. 2%-a, így nagyjából arra a következtésre lehet jutni szerintem, hogy az Európai Unió szinten évi 6,5 milliárd euró értékű e, tápanyag, amit a folyóinkon keresztül a tengerbe engedünk ahelyett, hogy ezt valamilyen módon hasznosítanánk. Milyen változásokat tartanék fontosnak, kérdezték többen is Európai Uniós és nemzeti jogban, például a biogázzal kapcsolatban. Nemrég voltam egy barátomnál, akinek van biogázüzeme, most ő tudna még, tudná működtetni úgy egyébként a üzemét, de azért nem tudja, mert a biogáz melléktermékét is, ha visszamennénk a, a diákban az előadásomnak a címoldalára, az talán jó lenne ami keletkezik a biogáz termelése után a, a, a, a használt trágya, azt ilyenkor már nem lehet kiuttatni a földekre. A marhatrágyát tudja tárolni, de a biogáz termelés melléktermékét, az túl folyékony, azt nem lehet tárolni. Ezért ebben az időszakban, amikor leginkább szüksége lenne egyébként arra a hőenergiára, hogy az istálókat fűtse, le kell állítani a biogázüzemét, mert a, a végeredményt az felhasznált rágyát nem tudja a földekre kijuttatni, mert ez jogilag nem lehetséges. Ez szóval másik hasonló e, ellentmondás, vagy a hamúnak a felhasználása a, a biomassa fűtőművekből. A nagyobb fűtőművek, eh, említettem egyet például, amelyik 32 megawattnyi kapacitással működik, ott, mivel a hamu az egyébként a, a hulladék eh, irányelv alá tartozik. A nagyobb fűtőművek termékké minősítik a hamut, és úgy már ki lehet juttatni a földekre. De a, a kisebb fűtőművek nem tudják azokat a bürokratikus procedúrákat végigjárni, aminek az eredményeképpen a hamu termékké lenne minősíthető, tehát nem juttathatják ki a földre. Márpedig a hamuban minden tápanyag benne van, ami a növényi maradványban benne volt, kivéve ami ugye eltávozik, tehát a kén és a nitrogén. Az összes mikroelem benne van a hamuban. Ilyen módon nem csak fontos tápanyagot, foszfort, káliumot veszítünk, hanem egyébként lerontjuk a talajainkat is. Egnyú képviselő úr kérdezett üvegházhatásról, illetve a CO2-nek a az üvegházakban való felhasználásáról. Tehát erre egyébként van lehetőség, tehát például ha biogázzal fűtünk annak a hulladékhőjével fóliasátrat, akkor ott az égéstermék bevezethető a fóliasátorba, és ezzel a CO2 trágyázás megvalósítható. De ugyanígy geotermikus fűtésnél is, mivel a geotermikus hővel nagyon gyakran egyébként inert gázok, főként CO2 is följön a felszínre, ezért ez is használható CO2 műtrágyázásra. Szóval öntözési korlátok. E, nagyon fontos ügynek tartom, hogy ott nem az energia a kérdés a fontos, e, hanem, hanem a, a vízkeret irányelv. A vízkeret irányelv korlátozza az öntözés e, bővítésének a lehetőségét. Ez Magyarországon is nagy probléma. Márpedig lehet, hogy akár csak egy-két napig kellene öntözni, és olyan táblákról tudnánk megmenteni a termést, ahol egyébként némi öntözéssel 7 10 tonna kukoricát is elő tudunk állítani, de ha két-három napon keresztül nem öntözünk, mert nem lehet öntözni, mert nem engedi a vízkeret irányelv, akkor 7 tonna kukoricát vesztünk el. 50 kilogramnyi gázolajjal meg tudnánk takarítani 7 tonna kukoricát, és ezt nem tehetjük meg, azért nem, mert a vízkeret irányelv nem engedi meg. Egyébként a szolárpanelek alkalmazására vonatkozólag én magam készítettem számításokat, sokkal jobb a hálózatról működtetni a villanymotorokat, nem pedig külön szolárpaneleket építeni ott helyben, mert nagyon nagy felületű szolárpaneleket kellene építeni, és valószínűleg ezeknek a költsége igazából soha nem térülne meg még egy dolgot Németországgal kapcsolatban. Hogy Németországban 6000 Hajzlin képviselő úrnak 6000 biogázüzem van, és valóban nagyon sokan nem csak a trágyát hasznosítják, hanem növényi termékeket is. Szóval az lenne a megoldás egyébként, hogy csak arra a villamos energia hányadra adnak feed-in tarifot, emelt villamos energiárat, amit ténylegesen a trágyával, a melléktermékekkel állítottak elő, és a mezőgazdasági növényekből származó villamos energia hányadra már nem adnák ezt az emelt villamos energiárat, akkor megszűnne az ösztönzés, ami ezt a ön által kifogásolt gyakorlatot ma ösztönzi. Merci. Köszönöm szépen nem szóltam önre, kicsit tovább beszélt, mint amennyi időt adtam neki, de nagyon érdekes dolgokat mondott, úgyhogy ezért nem szakítottam félre, félbe. Még egyszer gratulálok önnek, mert nagyon jól összefoglalta a dolgokat, és azt kívánom a következő hozzászólónak, és hogy csak röviden. Három fázisban reagálnék, először is a jelenlegi helyzet. Abból indulunk ki, hogy a jelenlegi helyzet a természet törvényeinek engedelmeskedik. A termelékenység és a bevétel közötti kapcsolat valójában a politikán múlik olyan rendszereken, amelyek nem kizárólag piaci, a piaci működésen alapulnak. Ez azt jelenti, hogy tehát ezeket a dolgokat meg lehet változtatni. Második dolog a rendszer hatékonysága. Hogy döntjük el most, hogy egy rendszer hatékony-e? sokszor ezt nem a mezőgazdák döntik el, hanem a mezőgazdasági ipar, illetve a, keresked, a nemzetközi kereskedelem. Gondoljunk csak arra, hogy a tejipar, illetve a tejpiac hogy néz ki. Itt alapvetően gazdasági kérdésekről van szó, tehát gazdasági döntésekről. Vannak korlátozott forrásaink, de vannak még egyéb dimenziók is, például egészségügyi megfontolások, klíma megfontolások, stb. stb. Ezeket is mind figyelembe kell venni. A második dolog, jövőképre van szükség, és a jövőképben el kell képzelni sok többféle lehetséges helyzetet. A legkönnyebb nyilván az, hogyha a jelenlegi helyzetből indulunk ki, és ezt próbáljuk meg meghosszabbítani. Vajon ez a 21. század agendájának megfelel a, a vidékfejlesztésben, az élelmiszerfogyasztásban. Erre bizonyítékok ellenének. Egyelőre még nincsenek meg azok a bizonyítékok, amelyek alapján azt ki lehetne jelenteni, hogy ezt folytatni lehet. Aztán nézzük az alternatív forgatókönyveket ezek értelmében változásra van szükség. Szerintem ezt kéne leginkább föltenni, erre van szükség, erre kéne, ezzel kéne foglalkozni. És úgy gondolom, hogy nem csak kiigazító politikákra, szakpolitikákra van szükség, hanem éppen ellenkezőleg a modellhoz kell alakítani a politikát. Er, ezért van szükség kutatásra, olyan kutatásokra van szükség, amelyek az alternatív modelleket tárják fel, tehát nem a mostani modellből kell kiindulni. Mondom, más lehetőségeket, más optimumokat is föl kell tárni. Hosszú távon azt gondolom, hogy mindenképpen erre van szükség. Ahhoz, hogy ahhoz, hogy kisebb szinten is tudjunk földet művelni. Nos, ehhez az kell, hogy megfelelően, megfelelően nagy legyen a döntés készsége a mezőgazdáknak, de jelenleg ez még nincs így, korlátozva van a döntési lehetőségük. Van egy rövidtávú jövőkép, ez pedig az, hogy a jelenlegi rendszernek növeljük a hatékonyságát. Tehát a jelenlegi rendszer alapján lehetünk hatékonyabbak hatékonyabbak. De, hogyha a termelékenységet és a, és a károkat egymástól függetlenítjük, akkor nem veszük figyelembe, hogy milyen hatása lesz ennek hosszú távon. Ha hosszú távban gondolkodunk, akkor egészen másból kell indulni, olyan rendszerekre, mint például Kevin mondott, ahol, nagyon font, ahol fontosabb a relokalizáció, megfe- ahol megfelelően figyelembe veszük azt, hogy az, a lánc egyes tagjainak mi, milyen a bevételi lehetősége. Tehát itt nem a hatékonyság fontos csak, hanem az is, hogy megfelelően józan módon gondolkodjunk el azon, hogy a forrásokat hogyan használjuk fel. Tehát lesznek olyan források, amelyek hosszú távon nem lesznek elérhetőek. Tehát át kell konfigurálni, vagy újra kell konfigurálni a rendszert. Ez nagyon nehéz dolog, ehhez időre van szükség és azonnal el kell gondolkodni ezen, nem kell ezt nyilvánvalóan rákényszeríteni a mezőgazdákra, de föl kell ezt tárni. Vannak olyan gazdák, akik már hajlandóak arra, hogy ezen elgondolkodjanak, vagy ott van például a biogazdálkodás, ők is hajlandóak arra, hogy más lehetőségeket tárjanak fel, ezeket lehet használni. Egyébként a biomezőgazdaságra vonatkozó kutatások finanszírozásáról készítettem egy tanulmányt, ez nagyon kismértékű Európában. Nem polarizációra van szükség, hanem hogy párhuzamosan két lehetséges jövőképet tárjunk fel. Elnök, köszönöm. Baré úr, most Morel úr követ. Merci, merci beaucoup vos Köszönöm szépen. Három kérdéssel próbálok válaszolni egy perc alatt, ez végül is nem olyan nem lehetetlen. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a biogáz felhasználni, vagy a, vagy a szennyvizet, hogyan lehet nagyobb hatékosságot elérni, ahogy a kollégám is mondta, amikor energiák felhasználásáról van szó, persze mindig van alternatíva. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet csökkenteni az energiaigényt Tehát a farm gazdálkodásban, a gyakorlatban mit lehet tenni? Nagyon sok olyan fázis van, amely, energi- amely nagyon nagy energiaigényű. Például, hogyha a talajt, haszn- a talajt műveljük meg, akkor egyes eszközöknek hihetetlenül nagy az energiaigénye, és az üvegház hatást okozó gáz kibocsátása pedig nagyon nagy. Tehát a légkörbe kerülnek ezek a gázok a gyakorlatban, tehát már ezen is el kell gondolkodni. Vannak nagyon motorizált rendszerek, ezek nagyon hatékonyak eh, jelenleg, de ez, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy, fe, nagyon nagy eh, felszínen kell ezt, nagyon területen kell ezt, kell ezt eh, végezni vagy ott van például a napenergia, ehhez is arra van szükség, hogy igazán hatékonyak legyünk, hogy nagy területen legyenek napelemek. Ezen el kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt optimalizálni a jövőben. Ha nézzük a kis gazdaságokat, amikről beszéltem. A bevétel a mezőgazdák számára az egyetlen bevételük, tehát az azt jelenti, hogy ezek nem részmaink munkaidőben dolgozó személyek, ezek olyan gazdák, akik felhagytak, akik felhagytak korábbi tevékenységükkel, és úgy döntöttek, hogy ezzel fognak foglalkozni. Franciaországban az ilyen típusú gazdaságok esetében 30% azok aránya, akik, akik felhagytak korábbi munkájukkal, és így kezdtek el gazdálkodni. Sok esetben egyébként az is probléma, hogy hogy a, a elárvult gazdaságokat senki nem hajlandó átvenni. Ezek az emberek, mondom, akik fölhagytak korábbi tevékenységükkel, szeretnének olyan dolgot végezni, amelynek van értelme, ami úgy gondolják, hogy értelmes tevékenység, és az etika elve, etika elve vezérli őket. Még van 20 másodpercben, mert másodpercem. Alapvetően Európában gondolkozunk, Láthatjuk például azt, hogy mi történt a tejporral, amikor azt Afrikába, eh, amikor azt Afrikába eh, exportáltuk, ez gyakorlatilag ellehetetlenítette az ottani eh, mezőgazdaságot, és nyilván nem akarjuk azt, hogy még nagyobb nyomorba döntsük az afrikai gazdákat, mert akkor még jobban akarnának bevándorolni Európába. Tehát ezzel a migrációnak is jót teszünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm mindhárom előadónak az előadásokat, köszönjük a kiváló pontos válaszokat. Az önök hozzászólásai szakmai, illetve politikai szempontból is nagyon érdekesek, illetve az innováció problematikáját is felvetették, illetve az értelem kérdését, tehát olyan említették, hogy olyan mezőgazdaságra van szükség, aminek értelme van. Köszönöm még egyszer, köszönöm azt is, hogy ilyen gyorsan és flottul tudtak válaszolni a feltett kérdésekre. Most következik a délutáni ülésünk második része. Vomsz és Serpász kollégákat kérem, hogy, és Árpász kollégákat kérem, hogy fáradjanak fel ide a pulpitushoz. Köszönöm szépen, elkezdjük a második részt. A világban bevált legjobb gyakorlatokról fogunk beszélni. Ugyanazok a játékszabályok, 10 perce van az előadóiknak. Kérem, hogy mondják el mondani dolgukat 10 percben, és utána pedig ugyanúgy, ahogy az előbb, vitára került sor. A második részben az első előadónk, Senen Harpaz úr 10 perce van, és kérem, hogy tartsa ezt be. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kis országból jövök, és országunk kis dolgokkal járult hozzá a világhoz a csepegtető öntözés, vagy a paradicsom, a cseri paradicsom. Remélem, hogy mindenki számára érdekes lesz az előadásom. Bibliai idők óta gazdálkodó nép vagyunk. Én egy sivatagos országból jövök, a legnagyobb területe Izraelnek sivatagos, éppen ezért a szüksége innovációra kényszerít bennünket, nincs víz, korlátozott a mezőgazdasági termelésre alkalmas terület, kemény sivatagi viszonyok érvényesülnek. Ezért annak érdekében, hogy működhessen a mezőgazdasági sivatagban a csepegtető öntözést vezettük be. Ez pedig azt jelenti, hogy pontosan annyi vizet adunk a növénynek, amennyire szüksége van, és ezzel egy csomó ö, vizet tudunk megtakarítani. Így pedig jó növekedést érhetünk el, és ezt az irrigációs vagy öntözési rendszert használjuk fel arra, hogy az úgynevezett fertigációt elérjük. Mit jelent ez? Azt, hogy nem csak vízzel, hanem műtrágyával is ellátjuk a növényt, és ez pedig lehetővé teszi számunkra azt, hogy a újrahasznosított vizet felhasználjuk, hiszen közvetlenül a gyökérhez juttatjuk el a vizet, nem kipermetezzük az egyet ter- területre, ezért Izrael a világ első szereplője, aki a szennyvíz, megtisztított szennyvízet újra felhasználja. 80%-át a szennyvíznek megtisztítjuk, és újra felhasználjuk a mezőgazdaságban. A csepegtető öntözés bevezetésével és a rendszer végre bevezetésével a sivatagot felvirágoztattuk. Ez egy sivatagos terület, Izraelben 30 mm éves eső, nem havi vagy napi, hanem évente 30 ml eső esik, de láthatják itt is, és más képeken is virágzik a sivatag, mert képesek vagyunk a vizet célra vezető és gazdaságos formában felhasználni. Mi több akvakultúra is működik a sivatagban, ez teljesen nevetségesnek tűnik, de az akvakultúra ban létező vizet például a datói pálmák öntözésére használjuk fel, így használjuk fel tehát a legjobban a, a vizet, és a hal ö, szenny ter, melléktermékét pedig konkrétan trágyázásra használjuk fel. A precíziós mezőgazdaság tehát nagyon fontos, termikus kamerákat használunk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy hol használtunk fel elegendő vizet, vagy pedig esetleg hol van egy eltört csővezeték, ahol elveszítjük a vizet. Ezekkel a termokamerákkal pontosan meg tudjuk állapítani, hogy hol jelentkezik a probléma, és ezzel ismét vizet takaríthatunk meg. Így lehetőségünk kínálkozik arra, hogy megállapítsuk azt is, hogy a területünk, mely nem homogén, ugyanazon hozamot biztosítja. Hiszen vannak területek, amelyeknek több vízre van szükségük a hozam érdekében, mint más területeknek. Ezt a rendszert alkalmazva meg tudjuk állapítani, hogy hol van több és hol van kevesebb öntözésre szükség. Sivatagi területem Természetesen az üvegházakat hálókkal kell árnyékolni, de ha kiderítettük, hogy különböző színű hálók alkalmazásával befolyásoljuk a hozamot. Itt egy ilyen kísérleti telepet láthatják, láthatnak. Hogyha kék vagy sárga hálót alkalmazunk, itt láthatják a, a kumló, növényben, hogy mennyire különböző a növekedés, a komodó növény növekedése. Ugyanaz a lány van lefényképezve, döbbenetes a növekedési különbség, egyedül a háló különbsége, különbségében rejlik, a különbség így lehet növelni a hozamot, és ez persze a kis gazdálkodóknak különösen előnyös. Hogyan határozzuk meg, hogy milyen mezőgazdasági tevékenységet folytatunk. Nos, mi piacorientáltak vagyunk, és a piac diktálja számunkra, hogy mire koncentráljuk a kutatásunkat. Ebben a speciális esetben a fogyasztóink is megváltoztak. Egyébként én egy kutató testület, vagy testületet képviselek. Ez először az ügyfeleink, a 70-es években a gazdálkodók voltak. A gazdálkodóknak volt szüksége arra, hogy növeljék a hozamot. A 80-as években a szupermarketek jöttek létre, és ők pedig azt akarták elérni, hogy hosszabb ideig álljon el a zöldség és a gyümölcs. Ezért egy csomó kutatást végeztünk annak érdekében, hogy nőjön a polci élettartam a zöldségnek és a gyümölcsnek. Azonban egy idő után a jó íze elveszett az nagy nemes sídgetésben a meg gyümölcsnek, ezért a 90-es években a fogyasztók leginkább azt akarták, hogy jobb íze legyen a meg gyümölcsnek, és jobban nézzen ki. A mai nap kutatása pedig a fogyasztók új igényére válaszol, hiszen a fogyasztók megfelelő tápértéket keresnek, tehát a legjobb tápértéket próbáljuk biztosítani a zöldségi gyümölcs számára, ugyanakkor biztosítva így, hogy ne csak élvezhető legyen a zöldség és a gyümölcs, hanem kell, kellő mennyiségű vitamin és antioxidáns legyen benne. Mondok egy példát a cseresznye, tomá, cseresznye paradicsomot, vagy cseri tomátot már említ, cseri paradicsomot említettem. Egy olyan cseri paradicsomot nemesítettünk ki, amely a karotenoidnak sokkal magasabb szintjét tartalmazza. A likopént, és a likopén kitűnő antioxidáns. Voltak éppen tehát a likopént ki is vonhatjuk most már a paradicsomból, extrahálhatjuk, és más élelmiszerekhez adhatjuk hozzá, a szójához, vagy a csokoládéhoz, vagy kekszekhez, és ezzel növelhetjük, ezzel a likopéne résszel növelhetjük ezen élelmiszerek értékét. Ami pedig az állat nemesítést illeti, a izraeli szarvasmarhákat hosszú évek óta szelektálják, nemesítik, intézményünk az itt végzett genetikai munkában részt vett, így sikerült elérni azt a mai helyzetet, hogy az izraeli, egy átlag izraeli tehén 12 ezer liter, kiló tejet hoz egy évben. Ezt nem csak genetikai eszközökkel értük el, hanem azzal is, hogy minőségi táplálékot biztosítottunk a marháknak, és így nem csak a mennyiség nőtt, hanem a telje tápértéke, a zsír és egyéb tápértéke jelentősen növekedett. A marhákat akár sivatagos területen is tartjuk, mindent megtettünk annak érdekében, hogy az állat lét növekedjen. Olyan ö, istálokat terveztünk, amelyekben kvázi jacuzziban vannak a tehenek, a marhák, a szarvasmarhák, mert csepegtetve hűtjük őket, és ilyen módon sokkal nagyobb a hozam, amelyet hoznak. Még akkor is mondom, hogyha sivatagban élnek, a külső hőmérséklet nagyon magas, de ezzel a rendszerrel kvázi légkondicionáljuk az istálókat, és így a marhák jobban érzik magukat, és jobb a hozam. A biotechnológia is nagyon fontos számunkra, és nagyon sok munkát végzünk ezen a területen. Arra törve, hogy a különböző növények hozamát növeljük. Munkánk javarészt arra koncentrál, hogy munkánk során figyelembe veszik az Európai Unió iránymutatásait, korlátozásait, például a mezőgazdasági termékekben semmilyen módon nem használunk GMO-kat. Jelentősen növeltük tehát a hatékonyságot a mezőgazdaságban, míg az kezdeti években minden egyes gazda 15 embert élelmezhetett, 2007-ben ez már 100 ember volt, akit egy gazda élelmezett, 2016-ban pedig már 200 embert tud egyetlen egy gazda élelmezni. Mindezt persze a hatékonyság növekedésével lehetett elérni. És hogyha megvizsgáljuk most az európai országokat, ezekben is ez a trend tapasztalható, de a fejlődő országokban az egy gazda által táplált ember száma nagyon alacsony, 2-től 20 emberig terjed. Tehát ez nagyon alacsony. Van itt egy fontos elem a listán, mégpedig az, hogy a mezőgazdasági termékeket hogyan lehet tárolni. A tárolási technológiák segítségével egy olyan helyzetet sikerült elérni, amelynek segítségével csupán 0,5%-át veszítjük el a tárolt eh, mezőgazdasági termékeknek, főleg a gabonának. Ez az egész világon a legkisebb veszteség százalék. Nagyon örülünk annak, vagy szívesen megosztjuk ezeket az információkat a mindenkivel, többek között az európaiakkal, és remélem, hogy sikerült felnyitni a szemüket arra, hogy hogyan gazdálkodunk mi Izraelben. Köszönöm. Merci, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Az előadás velőségét, és köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatokat, gondolatait. Most pedig Patrick Worms következik az utolsó előadás ez, mielőtt újra kérdés-válaszra kerül a sor. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy professzornak ütött. Nagyon szeretnék professzor lenni, de nem vagyok az. Én most egy termelékenységi programról szeretnék beszélni, illetve Ugye elhangzott itt, hogy a kis és a nagy üzemek egymással vetekedve próbálják élelmezni a világot. Nos, mi kb. 500 tudós vagyunk, és a, vilá, a fa világát vizsgáljuk, és hogyan tudjuk megduplázni a e, hozamot az elkövetkezendő években. Hogyan tudjuk e, ellenállóbbá tenni a növényeket, illetve a növényeket, hogy ellenálljanak az üvegházhatású gázoknak. Az agroerdészet szóban, benne van az erdészet is, úgyhogy hadd kezdjem az erdészettel. A technológia is nagyon fontos, az a fa és a e, erdő között, illetve az erdők és a gazdaságok között különbséget kell tenni. A kettő azonban nagyjából fedi egymást. Itt látják, hogy a, hol találhatók fák a világon, hát általában ott, ahol emberek is élnek. Ennek van oka. A e, e, fák sokkal többet tesznek annál, mint hogy hogy mint hogy fa, fa anyaggal lássanak el bennünket, elengedhetetlen a szerepük a mezőgazdasági termelésben is. És a fák bevonása az élelmiszer termelésbe, vagy a mezőgazdaságban, ez az agroerdészet. Itt egy 30-as évekbeli kép, itt egy jelenlegi kép Spanyolországból, a patanégra sertésfajtának a termesztés, aztán a pálma olaj, vagy termelést folytató gazdaságot látnak. Itt megint csak a francia Franciaország, ez gabona és dió vegyes termelés. Aztán ez egy sri lankai kép, te látnak, illetve ez egy nagyon fontos nitrogén megkötő fa, amelynek a leveleit a földön hagyják, ez megköti a nitrogént, és biogázt is lehet ebből termelni miért használják a fát is a mezőgazdasági termelésben? Azért, mert a fák nagyon fontos ök, ökoszisztémai szolgáltatásokat végz, végznek, végeznek. Ez egy orosz kép, dél-oroszországi kép. Több ezer kilométernyi ilyen képet lehet látni. Látják itt, hogy széltörőnek használt fa sorokat lehet látni a különböző gazdasági haszonterületek között. A Emellett a fák nagyon fontos trágyázó szerepet is játszanak, ezek mélyebbre megynek, ennek a gyökerei, mint a haszon növényeknek, és ezért nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a tápanyagokat kivonják a földből, amelyet aztán később a növények is használni tudnak. Aztán itt látják a mezőgazdaság, illetve az erdészet összehasonlítását, a, egy gabona föld a, a nap 70%-át tulajdonképpen használatlanul hagyja, az erdő sokkal kevesebbet, és hogyha összekombináljuk a diófát a gabonaföldekkel, akkor sokkal jobb a helyzet, bár ahogy növekednek a fák, a gabona növekedése lelassul, mert nagyobb az árnyék, Azonban az, a diónak a termelése vagy a hozama növekszik. Nem lehet évről évre arra számítani, hogy a gabona egyre nagyobb hozamot hoz, hanem erdészként kell gondolkodnia a gazdának mert a dió viszont jobb hozamot hoz. Egy hasonló dolog, dolgot állapíthatunk meg a vízfelhasználással kapcsolatban. Tudjuk, hogy a viharok milyen talaj eróziót használnak, okoznak a a fa ebben is segítségünkre lehet, megköti a vizet, megköti a talajt, és a víz később elérhetővé válik a haszonnövények számára, hiszen, ahogy mondtam, a fáknak a gyökerei mélyebbre elérnek. Itt a, a azt láthatják, hogy mennyi gyökérrendszer van közel a talajhoz az erdészetben, illetve az agro erdészetben. Ez az agro erdészetben nyilván a haszonnövények és a fák kölcsönhatására kerül sor, hogyha erdészet, sima erdészet van, akkor a száraz időszakban ezt megsínylik a fák, az agró erdészetben viszont nem. Az agro-gazdasági komponensben nagyon fontos szerepet játszik a biogáz, nagyon fontos példák vannak ökoszisztéma szolgáltatásokra, ökoszisztéma hatásokra. Ez az európai példa azonban globális példákat is kértek tőlünk. Egy nagyon érdekes példa, ez dél-nigéri kép. A Nigernek ez a része évente egyszer kap esőt, ez négy hétig tart, a fennmaradó 11 hónapban szárazság van. Ugyanez a kép, ugyanez a terület 30 évvel később tele van fával. Ezek a a, hely, a helyi gazdák ültették ezeket a fákat, bizonyos elvárásokat támasztva ehhez. Egyrészt a fertilizer, tehát a trágyázó hatást használták ki, ugyanis a rothadó levelek trágyázzák az itt termelt növényeket a fa és a haszonnövények között nincsen verseny, mert egymástól eltérően hoznak hozamot, vagy, vagy, vagy virágoznak. Hogyha megnézzük a szociogazdasági hatást is, a szárazság alatt a gazdák még mindig tudnak pluszt termelni, amit eladhatnak olyan régiókban, amelyek még nem álltak át az agroerdészeti termelésre. Az agroerdészet nagyon sok, előnyökkel, nagyon sok előnyel jár. A monokultúra, illetve a monoerdészet biomassa termelési potenciáját láttuk az előző képen. Az agrogazdasági rendszerben az, a fa, a biomasszára, az energia felhasználás fontos, hogyha a kalkulációt végzünk, akkor látjuk, hogy 1,43-as a koeficiens, tehát 1,43-mal több az előny, hogyha összekombináljuk a két ágazatot. Ezt itt például Cambridge-ben a rövidtávú bérlés esetén, földbérlés esetén is meg lehet valósítani. Egy gazda itt alma fát ültetett, és a gabona földet kombinálta az alma termeléssel. 1,1 volt a koeficiens, tehát 10%-kal nagyobb volt a hozam. Ez hogyha ezt Európában a különböző hőmérsékleti zónákban vizsgálták meg. Természetesen más, mások az eredmények gazdagabb, illetve szegényebb régiókban. Nagyon komplex ez a rendszer. Egy hagyományos technikákat használó gazda, hogyha nem hibázik, ugyanazokat a ugyanazokat a technikákat használja, mint a szomszédja, akkor nagyjából ugyanolyan hozamot hoz ez. Hogyha azonban agroerdészeti gazdaságra adja a fejét, akkor erdészként is kell gondolkodnia, hogyan ülteti el a fákat, milyen sorrendben, milyen helyre, hogyan kalkulál. Ebből az okból, a teljes biomassa produktivitása növekedhet az agroerdészeknek, és persze, hogyha hibáznak, mert ez egy komplikáltabb, összetettebb rendszer, előfordulhat, hogy hibáznak, ezért akkor csökken a hozam. És mivel ennyire összetett a rendszer, a kisebb gazdák vagy gazdaságok választják ezt a módszert, függetlenül attól, hogy melyik országot nézzük meg, a legkisebb gazdaságok a legtermelékenyebbek, minél nagyobb a gazdaság, annál kevésbé termelékeny. Egyszerű ezt megmagyarázni a késő gazdák már eleve precíziós mezőgazdaságot végeznek. Az emberi szemet, a legprecízebb eszközt, az emberi szemet legtöbbször használják, és nagyon magasabb, sokkal magasabb szintű biomasszát, produktivitást hoz ez, és ezzel szemben, hogyha megnézem, E, ezt a területet nem látom a mezőgazdasági előrelépést, ez pazarlás. a fotoszintézis nem használja ki a, e, e, a napsugarakat, illetve a vizet nem használják fel a fák, ezért sokkal jobb a, mix, a vegyes rendszer. Egy második téma, ami az agroerdészetet illeti, ez sokkal munkaerőintenzívebb. Ez egy malawi kép, nagyon sok munka jár ezekkel a um, um, fákkal, folyamatosan karban kell tartani, e, és de megéri, hogyha megnézzük az eredményeket, 230 terület van itt, ahol trágyát használtak. Az igazi termelékenység növekedés nem a trágyától jön, hanem attól, hogy, hogy fákat is ültettek ezen a területen. Nem mondom, hogy a tárgya nem fontos, vagy haszontalan. E, itt sokkal inkább arra van szó, hogy különböző tápanyagok, vagy táp vagy források jussanak el a e, növényekhez. Ez az olajpálma modell, amit mutattam Brazíliában, 5 év elteltével hektáronként 6-9 tonnányi olaj termelnek, 5 tonnát a szomszéd, emellett szám, sokkal nagyobb a diversifikáció, sokszínűbbek a növények, és végén még faanyag is van. Persze komplexebb az egész, erdő, munkaerő, haték, munkaerő intenzív, munkaintenzív terület, de a, majdnem, hogy meg lehet duplázni a hozadékot, vagy a hozamot. A klímaváltozásról csak nagyon röviden a mezők Gazdaság, mezőgazdaságban nem igazán tudunk fennmaradni, hogyha nem csillapítjuk a klímaváltozás hatását. A mezőgazdaság körülbelül a klímaváltozás e egyharmadáért felel. Természetes, hogyha egyes országokban, ahol nagyon nagy a végházatású gázok kibocsátása, ha ott fákat ültetnek, akkor ez csökkenni fog, de az nem világos, hogy mennyivel. Ezzel kapcsolatban születtek tanulmányok, 1,4 gigatonnányi a kalkuláció. Ez az Európai Uniós teljes üvegházhatás okozó gázkibocsátás egyharmada. A Azonban, amikor a fák teljesen kifejlődtek, akkor már kevesebb széndiokszidot kötnek meg. Ma eh, a gazdák félnek az agró eh, gazdaságtól, mert annyira komplex a technika, és itt az önök feladata. Próbáljanak egy olyan rendszert kidolgozni, amely nem arról szól, hogy hány fát kell eh, elültetni, elültetni nem arról szól, hogy hétfőn és vasárnap itt kell csinálni, hanem egyszerűen ösztönözzék a gazdákat arra, hogy hosszú távon a jó, dolgot, eh, jó döntést hozzák meg. Ehhez a talaj szerves szén mennyiséget, és stb. számos dolgot még mérni kell. Túlságosan sokat beszéltem, ennyiben hagyom, remélem, hogy önöknek az érdeklédés itt sét is sikerült feltelteni. Köszönöm. Merci, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Megint kiváló és pontos előadásokat hallottunk megnyitom a vitát ez, ezennel. Először is azt kérdezném a bizottságtól, hogy Longó úr szeretne hozzászólni mondjuk úgy 5 perc erejéig. Tehát 5 percre megadom a szót a bizottságnak. Merci beaucoup, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy minket is meghívtak erre a nagyon érdekes vitára. Úgy véljük, hogy a forrás hatékonyság növelése a gazdaságunkban több célkütőzésnek is megfelel. Egyrészt versenyképességünket növeli, másrésztről csökkenti a környezeti, negatív környezeti hatásokat, és a hozamot is növelheti, és természetesen a munkahely teremtés és gazdasági növekedés elveinek is megfelel. Nagyon fontos az, hogy a klímaváltozás és energiahatékossággal kapcsolatos 2030-as EU-s célokat megvalósítsuk, és itt van még a körforgásos gazdaság is, tehát olyan erdőgazdaságot szeretnénk létrehozni, amely fenntartható, ez már a kapban is benne van, illetve a vidékfejlesztési elvek között is szerepel ez, a prioritások között. Úgy gondoljuk, hogy a kapnak inkluzívnak kell lenni, tehát az összes fenntartható mezőgazdasági rendszert kell tudnia támogatnia. Éppen ezért lehetőséget kell teremteni a gazdák számára, hogy választhassanak, amelyek megfelelnek egy adott kontextusban a gazdának. A helyi dimenziót is említettük, illetve az innováció is nagyon fontos, hogy a gazdaságok, illetve a teljes élelmiszerlánc és mezőgazdasági lánc során a lehetőséget a lehető legjobban kihasználjuk. Fenntartható jövőt, fenntarthatóbb és illetképesebb jövőt csak így építhatunk, tehát hatékony, nagyobb hatékonyságra és nagyobb interakcióra kell törekednünk. Mindenképpen prioritás kell kezelni az innovációt. Ebben a kutatásnak, a fejlesztésnek mindenképpen komoly szerepe van, de természetesen a vidékfejlesztésnek is. Ami a Horizont 2020-at illeti, ugye az Európai Unió innovációs és kutatási keretéről van szó. Az Európai innovációs partnerség egy nagyon erős oszlopa ennek, de természetesen figyelembe kell venni, hogy a talajra mindennek mi hatása van. Tehát szinergiákat kell létrehozni, interakciókat, hogy a teljes élelmiszerlánc során a hatékonyságot növeljük. Szerintem ez a folyamat elkezdődött, és ezt a dinamikát kell fenntartani. Baré professzor úr a jövő héten is részt fog venni egy ilyen műhely munkában, amit mi szervezünk. Próbálom betartani a rám kiszabott időt, úgyhogy ennyit szeretnék mondani, de röviden így mondhatnám el, hogy hogyan vélekedik erről a bizottság. Köszönöm, köszönöm, Longo úr! A képviselők következnek. Most másfél perc. Másfél percre csökkentettük a hozzászólás időt, sajnálom, de hát ez a helyzet, belderül. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok a pódium vita résztvevőjének ezekért az informatív és egyben lelkes előadásokért. Kárpár professzor, a tudományos együttműködés nagyon fontos. Hol lehet ezt javítani a tudományos együttműködést a mezőgazdaságban? Gondolok például a bevált gyakorlatok cseréjére. Mit lehet itt még tenni? Másodszorban kibiztosítja, hogy az innovációt helyben használják fel, hogy az innováció eredményeit helyben használják fel. Van-e erre valamilyen jó példa, melyről beszámolhatnak? Harmadsorban a fiatalok helyzete, fiatal gazdálkodók helyzete. <clears throat> Összekapcsolható ez a technológiával, amely iránt a fiatalok érdeklődnek. gazdaságokon felnővő fiatalok adhatják-e zálogát annak, hogy az új technológiákat felhasználják a gazdaságban? Agnúr, parancsoljon! Thank you. Too fascinating. Köszönöm, két fantasztikus, izgalmas előadást hallottunk, két kérdésem van. <clears throat> Egyrészt az izraeli előadóhoz. 30 mm csapadék egy évben honnan szerzik a vizet, amelyet csöpögtetnek, lepárolják a földközi tenger vizét? Tudom, hogy hatékonyan használják fel, de nem tudom, honnan származik a csöpögtetésre használt víz. Megdöbbentő magas a szarvasmarhák hozama, de azt tapasztaltuk, hogy az Egyesült Királyságban, hogy a hús, hogy a tej, megnövekedett tej hozam csökkenti a húsfelhasználás lehetőségét. Arról beszélt, hogy nem használnak GMO, kat de jelzem ugyanakkor, hogy a gene editing és a GMO-t differenciáltan vizsgáljuk meg mi itt a szakbizottságban. Ami pedig az afrikai jelöldest illeti, a karib fát ültetik-e a különböző különböző termény sorok közé. Ez lehetne például a közép-európai európai területen az almafákra biztosítani, róni ezt a szerepet. Shelter douglas 40 évvel ezelőtt több időt töltöttem, aki erdőket telepített Afrikában, és az ő problémája abban rejlett, hogy hogyan lehet az ügyet útjára indítani. Végezetül pedig valóban nem gondoltam arra, hogy ez a bizonyos növény nem fotoszintetizál, hát ez egy probléma. Köszönöm szépen, Müller asszony következik. De Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm a két előadónak is kitűnő két előadást hallhattunk, sok mindent fel tudunk használni az előadásokból. Számomra valami szöget ütött a fejembe, hogyha Izrael ilyen nagy lépéseket tett a technológiai kutatás területén, mennyi pénzt adnak ki arra, hogy ezt a tudást átadják a gazdálkodóknak? Hogyan teszik ezt? Másik kérdésem pedig <clears throat> a fákra vonatkozik, és a fák felhasználására illetve a levegő felhasználására. Azon kritériumok, amelyeket a LUCF keretében határoznak meg, ez esélye egy mezős erdőgazdaság számára, vagy ezek a tényezők inkább negatív kihatással lesznek-e? Kérdezem. A keresztmegfelelési ellenőrzés jelent persze minden problémát, akkor, hogyha minden bokrot és fát le, le kell vonni a területről, tehát ebben igazából van, hogy itt a jogalkotónak van mit tenni, hogy egyszerűsítse a dolgot. Aztán az Európai Innovációs Program mal is támogathatnánk az együttműködést, de jelenleg persze az a legfőbb gondunk, hogy ez a program ismét megfullad a bürokrácia mocsarában. Tehát itt is a szakértők jó ötleteire éhezünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyra értékelem azokat az előadásokat, amelyeket itt meghallgathattunk. Egy kérdésem van az izraeli professzorhoz. Nagyon nagy a hozam, például a tejhozam. Tudjuk, hogy az izraeli technológia nagyon előre haladott, de hogyan lehet biztosítani a tápanyag fehérje tartalmát? Hogyha szóját, mondjuk GMO szóját használunk, akkor ezzel egy problémás helyzet jön létre Európában. Már pedig ez történik ugye betiltottak az GMO szóját eh, Európában, hát erre Argentinából importáljuk ezt. Nem lehet eh, protein fehérje bevitel nélkül tejet termelni. Hogyan oldják meg önök ezt a kérdést? Hogyan eh, lehet ezt rendezni? Egy kis történelmi kitekintést is szeretnék tenni. A piacon rezisztens, ellenálló termékekre van szükség, amelyek nem is ellenálló, hanem jól ellállnak a boltok polcán, hosszabb ideig elállnak, de persze ez az íz kárára megy. És ugyanakkor ezen jelenség fényében nem szabad megfeledkeznünk a gazdálkodókról és a fogyasztókról sem. Petir asszony. Köszönöm szépen, Elnök úr, Harper úrhoz van egy kérdésem, Harpaz úrhoz van egy kérdésem. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy hatással volt rám az ön előadásra. Amikor a jacuzzikban lévő marhákról beszélt, és arról beszélt, hogy a szennyvíz 80%-át hasznosítják újra, és csak 0,5%-át veszítik el veszteségként a tárolt gabonának rengeteg tudás halmozódhatott fel önöknél, hiszen ezekkel a technológiával lehet a fenntartható gazdálkodást biztosítani. Kérdezem ennek kapcsán. A tudományos közösséget, a kutatóintézeteket hogyan kapcsolják össze a gazdálkodókkal, hogyan adják át a tudást, és kérdezem, hogy a nemzeti költségvetésből milyen támogatást kapnak. Kérdezem azt is hogy tudja hogy az ön által említett technológiák közül bármelyik, a csepegtető öntözés, vagy a többi, amelyet említett, vagy a különböző tárolási technológiákat exportálják-e? És mit gondol, hogy megnyílik az együttműködés lehetőség az EU tagállamai és önök között, amennyiben meg nem adták át ezt a tudást. Köszönöm. Flanagan úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hárpaz úr, nagyon érdekes fóliát mutatott nekünk arról, hogy hogyan vezették a fogyasztók az élelmiszertermelést, és hogyan várják most el a fogyasztók az élelmiszer minőségét. Felmerül bennem, hogy valaha a fogyasztók lemondtak volna-e az élelmiszer ízéről, mint szempontról. Azt hiszem, hogy inkább az ipar termelt ilyen terményeket, termékeket, zöldséget, gyümölcsöt. Hogyha a fogyasztó jövőbe vezeti a fogyasztást, akkor a termelés mit gondol, hogy milyen lesz a széndiokszid lábnyoma a létrehozott élelmiszereknek, megtermelt élelmiszereknek? Illetve kérdezem, mit csinál mondjuk az izraeli mezőgazdaság, hogyha a fogyasztó egyszerre csak azt mondja, túl messziről hozzák ezt a terméket, nem vásárolom meg. Van egy kérdésem a bizottsághoz, amelyet egy korábbi bizottsági amelyet megint is asszony is feltett már Gladfelder Bélának. A trágyákra vonatkozó rendelet módosítás alatt áll, és milyen fajta módosításokra van a szükség. Hiszen, ahogyan az egyik előadó elmondtam, a, nem lehet a mellékterméket, a trágyát kihordani a területre az őszi időszakban, és ez egy probléma. Köszönöm. Hajzling úr, tessék. Hát a 30 mm csapadéknál kérdezem, hogy mennyi vizet használnak fel ezekre a, ebben a rendszerben, és ahogy Egnyú úr is kérdezte, honnan kapják az édes vizet. Ami pedig az agrár erdészeti rendszereket illeti, azt gondolom, hogy ez egy jövőbe mutató rendszer, de a gazdálkodókkal beszélve ez mindig arról panaszkodnak, hogy ez nagyon munkaigényes. És hogyha megnézem mondjuk Németország keleti felében a nagy agrár struktúrákat, akkor azt mondhatom, hogy itt nehezen lehet majd ezt a rendszert bevezetni. Szóval kérdezem, hogy hogyan lehetne egyáltalán megvalósítani, bevezetni a modern mezőgazdaságban ezeket az eszközöket, termelési módszereket. A déli féltekén nagyon hatékonyak ezek a rendszerek. Beszélt röviden a pálmaolaj kérdéséről. Hogyan látja? fenntartható e egy ilyen rendszer a pálmaolaj termelés területén is, illetve ez adja a jövőbe irányított pálmaolaj termelés zálogat. Köszönöm, az utolsó felszólaló volt Hajzling úr, és most megadom három-négy percben maximum a két előadónak. A szót először Hárpaz úrnak sok sor kérdést kapott az izraeli helyzetet illetően. Köszönöm szépen, mint egyetemi tanár. Általában egy egész szemeszterbe telik nekem, amíg a kérdésekre válaszolok, de most megpróbálom ezt három perc alatt megtenni. Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan jutatjuk el az információt a gazdákhoz. Van egy olyan szolgálat Izraelben, ami ezt lehetővé teszi, Európában pedig úgy tűnik, hogy éppen most számolják ezt fel, ez sajnálatos. Ennek a lényeg az, hogy ez az ismeretterjesztő szervezet vagy rendszer közvetlenül eljutassa a tudósoktól az információt a gazdáknak. A gazdák átlagos életkor Izraelben 60 körül van, 60 év, hasonló azt hiszem Európában is. Ezt az eszközt szoktuk használni, amit mutatok. Ez azt jelenti, hogy arra seg, abban segítünk nekünk, hogy hogyan használhatják ezt a fajta technológiát. Tehát egy ilyennel szokták, szoktak a gazdák körbejárni a földjeiken, ezt szokták használni. Föltették a kérdést, hogy a, a sivatagban honnan, honnan van vízünk, hogyha évente csak 3 mm eső esik, mi vagyunk a világranglista vezetők a e, sólepárlásban. Különböző technikákat fejlesztettünk ki, hogyha a földközi tengerben van víz, addig biztonságban vagyunk vízügyileg. Ami pedig a sivatagot illeti, a múltban Izrael Izrael északi részétől egészen a sivatagig egy csővezetéket fektetett le. Most a sivatagi vizet is használjuk, ez savas víz, és aztán ezt lepároljuk, és használjuk a mezőgazdaságban. De óvatosnak kell lennünk, mert hogyha a lepárolt vizet használunk, akkor ebből bizonyos ásványanyagokat is, akkor ezzel föladunk ásványanyagokat, tehát próbáljuk azt elérni, hogy a lepárolt vizet és a talajvizet összekeverjük, és ezáltal megpróbáljuk az növények egészségét is figyelembe venni, védeni. Még egy kérdést kaptam a tudományos együttműködéssel kapcsolatban. Igen, ez létezik, az EU tagállamokkal van tudományos együttműködés, technológiánkat exportáljuk máshova is a világban. Egyre több, egyre többen érdeklődnek az egy technológiánk iránt, és kezdik el azt használni. Több izraeli cég is van, amely aktív a világban, és a csepegtetéses öntözést vagy egyéb technológiákat elterjesztik a világban. Mivel etetjük a teheneinket, a szarvasmarhákat, a fehérje nagyon fontos, ezt ön is említette, egyik legnagyobb kutatási eredményünk az, hogy a mikrobiomot e, tadományozzuk a szarvasmarhákban, tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen mód, hogy milyen folyamatok folynak egy állat belsejében, hogyan használják fel a tápanyagot. Sok esetben hulladék anyagokat is felhasználunk, például gránátalma héjat, ugye a gránátalmából gránátalma lét nyernek ki, és mi pedig a héját adjunk oda a szarvasmarháknak. Egyébként ezek, ezekben nagyon magas az antioxidánsok aránya. Még egy kérdés, a piactól mennyire vagyunk távol? Ez lesz az utolsó válaszom, mert idő már nincs. Nos, megpróbáltunk a különböző gazdákkal vagy cégekkel más országokban együttműködést kialakítani, hogy az mi technológiánkat ott is használhassuk. Ez azt jelenti, hogy a terméket ne kelljen, a terméket nem kell Izraelből elvinni a másik országba, hanem ott a helyben is létrehet. Ezt hozni elő lehet elíteni, így megszűnik a távolság problémája, mégis bevételhez jutnak cégeink, és a transfer kérdésén is segít. Köszönöm szépen, remélem ezzel válaszoltam a kérdések többségére legalább. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük a lényegre törő kérdéseket, Homz úr. Köszönöm szépen. Belder úr kérdése. Hogyan lehet az ifjú gazdákat megnyerni magunk? Nigerből, Malawiból, Indiából, Indonéziából, Kínából vannak példáink. A plusz bevételt bevétel azt jelenti, hogy a falvakból az emberek már nem mennek el a, falvak, a falvakból a városokba dolgozni, hanem visszajönnek, vagy ott maradnak, és látható ez életpálya kép a fiatalok számára is, tehát felnőttként is lehet ebből élni. Ez szerintem ez is jó a migrációs vitában, mint ér. Milyen fákat használunk fel, több százféle fafajtát próbálunk meg tanulmányozni, nyilván attól függően, hogy a világon pontosan milyen elhelyezkedésű helyről van szó, ezt vizsgáljuk, a Szent János kenyérfát is. Egyébként több mint 130 elhanyagolt afrikai növényfajta esetében is vizsgálatokat folytatunk, hogy ezeket vissza lehet-e helyezni a köztudatba. Az a helyzet, hogy Európa legnagyobb agro erdészeti gazdálkodása Skandináában a rénszarvas és az erdők együttélése. Skóciában is vannak olyan rendszerek, amik erhez hasonlítanak, de ott inkább állatokat használnak. Európában ez a, ez a modell. Valóban az a legnehezebb az egészben, ahogy ezt önök is mondták, hogy az egész beinduljon. Ez egy nagyon hagyományos technológia, de Európában a gazdák számára ez vadonatúj, nincs tapasztalatuk sem nekik, sem a szomszédjuknak, sem a tanácsadó szerveknek, és bizony bátorság kell ahhoz, hogy az ember el, belevágjon olyan, egy olyasmibe, ami akár veszélyes is lehet. Müller asszony. Vajon jó, jó a kritériumrendszer? A személyes véleményet mondom el. Szerintem ez egy rémálom. Az AFALU rendszer hasznosabb lenne, a világ legnagyobb része megegyezett ebben, hogy ez nagyon jó számviteli rendszer, de ez mondom, ez nem egy hivatalos vélemény, ez csak az én véleményem, hogy ha működik a rendszer, akkor ők maguk Európában azt teszik, amit akarnak. Még egy kérdés Hajszling úrtól. A többlet munka valóban probléma, ezért fontos, hogy milyen tudományos eredményeink vannak. Plusz munkabefektetésre van szükség, és nyilván eltérnek majd a bevételek is. Többféle bevételről lesz szó, például a, a fa anyagokkal kapcsolatban, és ezt nagyon nehéz kiszámolni, sokszor a bankok, a gazdák sem készültek fel erre. Sajnos a kutatás még nem történt meg. Tehát nem tudunk megfelelő tanácsot adni a gazdáknak azt tudnám mondani a politikusoknak, hogy az ilyen típusú ekonometriai tanulmányokat kell, vagy kutatásokat kell finanszírozni, hiszen ez befolyásolhatja a döntéshozást. Meg lehet ezt tenni nagyban, nagy farmokon. Én nem értek önnel együtt, önnel. Vannak olyan rendszerek, amelyek nem térnek el túlságosan azoktól, amiket én mutattam Franciaországban. De vannak olyan rendszerek, amelyeket, vannak olyan rendszerek, az szorosan vett erdőgazdaság és mezőgazdasági technológiák együttműködés, amit csak kis farmokon lehet, de hogyha ezt adaptáljuk nagyokra, akkor az csak használhatunk a dolog, vagy csak jót tehetünk a, ami a pálmaolaj létrehozását illeti, amit beszéltem, az a módszer szerintem mindenképpen valószínűleg sokkal fenntarthatóbb, és mindenképpen nagyobb diverzitáshoz vezet, és nagyobb hatékonysághoz. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Még egyszer megköszönöm, hogy ilyen pontos válaszokat adtak. Az öt kérdés, azt hiszem, hogy mindenképpen jól kiegészített az önök előadását, és úgy gondolom, hogy bizonyos kötelességeket ruháznak most ránk, hiszen nagyon fontos, hogy a politikai döntéshozók tudják segíteni a jövő mezőgazdaságát. Úgyhogy szeretnék a képviselők nevében köszönetet mondani őknek, és megköszönöm azt is, hogy ilyen érdekes előadásokat adtak itt elő számukra. Köszönöm a válaszokat is, nagyon érdekes volt, és elnézést kérek, most rögtön átrendezzük itt a helyszínt. Donc, j'appelle Aurélie. Kérem a következő rész, résztvevőit, hogy fáradjanak ide fel. Ötös napi rendi pont következik. Egy tanulmány bemutatására kerül most sor. A piaci egyenlőtlenségek ellen mit tehetünk? Európai tejpiac. Üdvözlöm a résztvevőket! az agris, az agris koordinátorok figyelmét már rá irányítottam erre, az, erre a tanulmányra, amit a francia mezőgazdasági minisztérium rendelt meg. Németország, Hollandia, Kanada és Franciaország kutatói vettek részt ennek a tanulmánynak az elkészítésében. Truvé asszonynak szeretnék köszönetet mondani, Aurélie Truvé asszony koordinálta ezt a munkát. önnek is körülbelül 10 percet szeretnék adni. Kérem, hogy mutassa be, hogy mi is történt a tanulmány elkészítésével kapcsolatban, és utána pedig vita következik. De a bizottságnak is megadjuk majd a szót. Saps úr van itt a bizottság képviseletében. Tehát Truvé azt mondja, után Saps úrat hallgatjuk meg, és utána következik majd a vita. Miután nincs túl sok időnk, meg is adom önnek a szót. Bonjour à tous et... Üdvözlök mindenkit! Ahogy már elmondta az elnök úr, a kollégáink kanadai, hollandi, holland és német kutató kollégákkal dolgoztunk együtt. Néhány hónapja publikáltuk a tanulmányt, és a mezőgazdasági minisztérium honlapján is megtalálható ez a ez a tanulmány, és néhány tucat összefoglalót is elhoztam. A maga a tanulmány, ez több mint 300 oldal, az összefoglaló pedig 23 oldal. Nos, ez a tanulmány egy évig tartott, statisztikai költségvetési adatok kielemzésével, szakirodalom kielemzésével, helyi interjúkkal támasztottuk ezt alá. Svájci, amerikai, új-zélandi tejtermelőket is megkérdeztük a tejágazat deregulálásáról volt szó, az ár csökkent, 2014 óta csökken az ár. Lát, látják ezt az ábrát, amely instabilitást mutat. Az árak nagyon volatilisek, azóta, azóta hogy eltértünk a stabil áraktól. 2005-2006 környékén látják a, regula- a szabályozott árakat, hogy milyen szépen szabályos volt az árak alakulása is. Aztán az a garantált ár csökkent, a, a termelőknek fizetett garantált ár, úgyhogy a piac ma, ma már kaotikusnak számít. Először is az első kérdés az az volt, az, az európai intézkedésekről szólt, amelyeket bevezettek a jelenlegi túltermelés strukturális válságára került sor, alul, alulértékelték az intézkedések hatását. 2014 óta folyamatosan csökken az ár, nagyon nagy mértékben csökkent. 2015-ben az a nemzetközi túltermelés megfigyelhető volt az Európai Unióban mi voltunk, akik leginkább hozzájárultunk a túltermeléshez a világ régiói közül. Másrészt pedig azt a tényt is említeni kell, hogy túlértékeltük a a felhasználási vagy az enyhítési lehetőségeket, a felhalmozódás leépítésének lehetőségeit, illetve a kínai piacot is. Ami a kvóták megszüntetését illeti, a termelők bevétele nagyon nagy mértékben csökkent, és ez emiatt nem tudtak beruházni sem, és nem igazán tudtak restrukturációs intézkedéseket hozni, eh, illetve geográfiai átrendeződésre is sor került eh, az európai szövegben eh, nem beszélnek válságról, inkább a piac tökéletlenségéről, inkább ex post intézkedésekből indul ki ez a szöveg, az ár nagyon volatilis, és főleg a magánkezdeményezésekre hagyatkozunk a magán raktározás nagyon alacsony szintű, és nagyon alacsony az az intervenciós ár is tonnánként 220 euró, ami látták az előbb az ár alakulását. Ez az ár egyébként stabilizációs szerepet is játszott, eddig legalábbis a 2014-es aktiválása óta. Ami a magánraktározást illeti, röviden beszélek erről, mert a gazdasági szakít, szakirodalomban eh, nagyon eh, nagy korlátokat mutatnak eh, fel. Nagyon nagy kockázatok vannak a spekulatív hatással, nem várt spekulatív hatással kapcsolatban. A 219-es cikk a piaci egyensúlytalanságot taglalja, és a mi véleményünk szerint ez nem volt eléggé eh, hatékony. Láttuk az árak alakulását. A 222-es cikk az a cikk, amely 7 éve eh, a közvetlen eh, kifizetésekért cserébe az önkéntes termelés csökkentést várja el, és egyes országokban, például Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában ezzel szemben ez, ez működött, de például Hollandiában, Írországban, Belgiumban nagyon függnek a termeléstől, úgyhogy összességében európai szinten nem valósult meg a termelés csökkentése. A 226-os cikk az é, a költségvetés évi jellegére utal, tehát minden év végén nullára kell kihozni a költségvetést. Úgyhogy ebben sem rejlik semmilyen lehetőség. A kölcsönösségi, a mutualiték alkalmazása lehet esetleg egy megoldás, ami korábban első pillér volt, most második pillér a kapban. Látják, hogy ez a kölcsönösségen alapuló alap, vagy segély alap, ez összefügg a VTO, e, ennek meg kell felelni a VTO elvárásainak is. Az egyik kutató itt nagy előrelépéstről számol be, de ezt még pontosabban meg kell vizsgálni. A 221-es cikk az első pillér közös piac szervezésére vonatkozik. Jelen pillanatban erről még nem mondhatunk semmit, mert ezt még nem aktivizálták, nem léptették életbe, egyszer se nem használták. Úgyhogy a túltermelés strukturális válságára nem találtunk még hatékony választ. Ami a különböző országokban a megvalósulást illeti, különböző számokat tudok itt mondani az országok nagyon különböznek a termelésüket illetően, az átalakulást illetően. Vannak egyes régiók, amelyeknek vannak komparatív előnyeik, a lánc megszervezésében például, Írország, Hollandia, Dánia például, ahol a szövetkezetek kézben vannak ezek, illetve de vannak más régiók vagy országok, ahol a nem szövetkezetbe csoportosult termelők vannak. Németországban például sokkal történelmi jelentőségűbb szervezés van, vagy Franciaországban nagyon negatív a mérleg. Két jelentés készült ezzel kapcsolatban, amelyek azt mutatják, hogy ez nem teszi lehetővé e, a láncon keresztül a kiegyensúlyozó, kiegyensúlyozást, tehát nem tölti be a kiegyensúlyozó szerepét. E, egyes régiók e, bizonyos támogatási alapokból részesültek, és 2015-2016-ban például Írországban, Hollandiában a lánc szereplői azt mondták, hogy illetve ezek a a reakciójuknak köszönhetően nem érintette őket nagyon hátrányosan a kvóta megszüntetése, de más országokban ez kifejezetten hátrányos. Írországnak komparatív előnyei vannak. Végeredményben a földrajzi specializáció, illetve az egyenlőtlenségek rendkívül nagyok azokban a régiókban, amelyek ben nagy a túltermelés, itt még ott egyre nagyobb a tejtermelők számára a nehézség. Írország, Hollandia, illetve Németország a nem szövetkezetbe tömörült feldolgozók helyzetem itt még nehezebb a termelőkkel szemben. Más nagy régiók, Egyesült Államok, Kanada, Svájc, Új-Zéland. Nos, itt két extrém van. Új-Zéland itt nincsen szabályozás, de export van. Kanadában viszont minden szabályozás megmaradt, kvóta, termelési kvóta, intervenciós ár, vám, stb. De a belső piacra koncentrálnak. Új-Zéland tehát mindent deregularizált és kifele fordul, Kanada pedig a saját piacára koncentrál, és nagyon szabályozott ez a piac. Az Egyesült Államok és az USA között nagyon látjuk, nagyban látjuk a különbséget azonnal. Összességében 2500 euró segít, vagy támogatást fizetnek a gazdáknak. Európában 250 euróról beszélhetünk, tehát a svájci rendszert azt félretehetjük. Visszatérhetünk erre a táblázatra csak biztosítási eh, segély, eh, támogatást nyújtanak eh, a gazdáknak, tehát ez, ezt erre elő kell fizetni. Ez a rendszer azonban nem annyira hatékony, mert a termelők nagy része csak kis szintet tart meg 2014 óta, mert csökkentek az árak. Az Egyesült Államokban nem annyira a köztámogatás vagy az állami támogatás az, ami fontos szerepet játszik, tetszik, hanem a Milk Marketing Orders tette lehetővé számukra, hogy szövetségi államonként vagy államcsoportonként a piacot szegmensekre bontva friss tej, sajt, stb. tejtermékek megállapítsák az árakat az állam és az ágazat megállapodik ebben, és a termelők mind ugyanannyit keresnek, ugyanannyi a jövedelmük. A feldolgozók, tehát a tejfeldolgozók a tej minőségének és a piaci szegmensnek megfelelően fizetik az ár, árat. Kanadában is hasonló a helyzet, Svájcban is különböző árak vannak szegmensenként. Csak az Európai Unió az egyetlen régió, és főleg azok az országok, amelyekben nincs szövetkezeti monopólium, ahol a termelőket magukra hagyják, vagy kis csoportokban nincsen piaci szabályozás, tehát nekik egyedül kell a nagy feldolgozókkal szemben tárgyalniuk, vagy a feldolgozókkal tárgyalniuk. Ez egy eléggé egyedi helyzet, hogyha nagy, más nagy termelőkkel összehasonlítjuk a helyzetet, mert Nagy-Zéland, Új-Zélandban magukat minden termelő ugyanannyi jövedelmet kap, ugyanannyi árat kap a termékért. Ami az ajánlásokat illeti, mi a kutatók azt gondoljuk, hogy a túltermelés és strukturális válságból nem tudunk kilábalni, kötelező, érvényű intézkedések nélkül, amelyel a túltermelést lehetne kontrollálni ha globálisan csökkenne a termelés, azt tenni lehetővé az árak növelés, növekedését. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a, az árak drámai csökkenése lelassul, de ezt sikerül felfogni, de már elég nagy csökkenésre került sor, és kísérő intézkedések nélkül nem sikerülhet az árakat újra fellendíteni. A túltermelés büntetése válságban egy ilyen intézkedés a, amellett, hogy a termelés önkéntes csökkentésért támogatást kell fizetni egyéb lehetőség, egyes eszközök korlátozása, még erre vissza lehet térni a holland rendszert taglalva. Végeredményben ami a válsághelyzetekben fizetett jövedelem, esetleges jövedelem támogatási intézkedéseket illeti, illetve az európai válságform alapot, illetve a kontraciklikus rendszert, tehát a jövedelem kiegészítése az ár alakulása fényében. Itt beszélhetünk még a hátrányos helyzetű régiókról is, az ott folytatott termelésről is, ezt itt kiegészítő támogatást kellene elfogadni, illetve a relokalizáció is nagyon fontos elem lehet, illetve beszélhetünk az élelmiszer politikáról is 2020 után Európai Uniós szinten, ami a ami esetleges megoldás, vagy egy eszköz lehet, jelentett ez a vám kérdése, tehát visszatérnénk a szabadkereskedelmi egyezményekre. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, hogy összefoglalta ezt a hosszú tanulmányt. Először is megadom a szót Sápsz úrnak az Európai Bizottságtól. Kérem, hogy ha lehet, akkor röviden szóljon hozzá, tessék. Thank you uh, very much, uh, Chair, Monsieur Andrew and uh, Madame. Köszönöm szépen, köszönöm szakértőnknek ezt az érdekes tanulmányt. Amikor a nyári szünet előtt megjelent ez a tanulmány, akkor elolvastuk nem csak az összefoglalóját, hanem magát a beszámolót is megvizsgáltuk. És valóban kijelenthetjük, hogy ez egy nagyon gazdag összefoglalását adja a különböző országok helyzetének a tejágazatban, a tejágazat helyzetéről különböző országokban. Azt is el kell mondanom, hogy az ellenzésének következtetéseivel nem mindenhol ért egyet az Európai Bizottság. Elemzéseink más eredményre jutnak. De közvetlenül a következtetésekre és az ajánlásokra rátérve, elmondhatjuk, hogy a fő ajánlás, amelyet egyes ajánlásban megfogalmaznak, Nos, pontosan tudja, hogy ez az ajánlás tökéletesen ellentmond annak, amit az európai intézmények, ami mellett az európai intézmények döntöttek annak érdekében, hogy megoldják a tejpiaci válságot. Mégpedig, hogy lehetőséget kínáljunk a versenyképes teljegazat létrehozására. Ennek ellenére azonban van 11 további ajánlás a jelentésben, amelyek szintén nagyon fontosak. Ezekről nem szabad megfeledkeznünk. És például utalok arra, amiről az Agri tanács is vita eszmét cserélt a Verma jelentés ez, amely a mezőgazdasági Task Force elmúlt 9 hónapi munkáját foglalja össze. A jelentésében foglalt második jelentés egyéb iránt a Verman csoport ajánlásai között is szerepel. Sok plaszkoma, ahogy rendes angolul mondjuk, szóval sok közhely szerepel itt, amely, illetve sok közös találkozási pont szerepel itt az önök jelentése és a mi észrevételeink között például a helyi termelés, vagy helyi élelmiszer igények tekintetében, vagy az átláthatóságra vonatkozó szabályok tekintetében, illetve hogy hogyan lehet a piaci információkat a penetráció, piaci penetráció tekintetében rendelkezésre bocsátani. És persze a kontraktualizáció vagy a szerződés kötés területén is sok gondolat van, amelyek a közvélemény vitájában szerepelnek, illetve a bizottság megfontolásaiban is szerepelnek. Biztos vagyok bennem, hogy ezek jó al- alapot adnak az együttműködésre, kivéve mondom még egyszer az első ajánlást, amelyekről, mint tudja, a bizottság és a tanács másként gondolkozik, mint önök. Tudjuk, hogy a kiinduló vagy az alaprendelkezést módosítani kell, de hát ez természetesen a társ jogalkotók feladata. Még egyszer köszönöm szépen, gratulálok ez a hatalmas munkához, amelyet végeztek, és a mi részünkről világosan kijelentjük, és szívesen keressük az együttműködés lehetőségét. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a hozzászólást. Most pedig a képviselők következnek. Az idő halad, úgyhogy most már csak egy percet tudok adni minden képviselőnek. Loazó úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék Trubi asszonynak köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes expozéért. A tejkvóta után elég drámaiak a perspektívák a tejiparban. Az ipari, az ipari termelés csak a koncentrációhoz vezet, pedig az Európai Bizottság nem ezt célozta meg. A francia tejtermelők szervezete meg adott a bizonyos becsléseket, de az FNSEA Európai Szakszervezet úgy gondolja, hogy hogyha bizonyos tejtermelőket átképeznek másmilyen munkára, azzal tönkreteszik a tejágazatot. Úgy gondoljuk, hogy koncentrálják majd a tejtermelést, és ettől nem fog csökkenni az. Ami egy olyan tanulmánynak, amelynek az a címe, hogy a piaci egyenlőtlenségek elleni intézkedések, szerintem ennek nem csak a tejtermeléssel kéne foglalkoznia, hanem a cukor kérdéssel is. A bizottság vajon tisztában van azzal, hogy milyen szörnyű tragédiát okoz majd a mezőgazdasági politikában. Albert. Albert Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a beszámolót. Van néhány észrevételem. Az agrárreform kapcsán a piacról kivezetett takarmány mennyiségnél 30 ezer tonnára tettünk javaslatot. Aztán mi 250 ezer tonnát javasoltunk, ezt elutasították. Látja a lehetőségét annak, hogy a takarmány kivezetéssel árstabilitást lehetne biztosítani. A vaj ár Németországban három hónap alatt nagyon magasra szökött, 250 ezer tonna, hogyha rá, raktáron lenne, akkor bizony most jól keresnénk. És persze a sütőipar a vajat most növényi zsíradékkal helyettesíti, tehát nem lehet csökkenteni a zsírtartalmat. Kérdezem tehát, hogy ilyen eszközökkel nem lehetne valamilyen módon stabilizálni a piaci helyzetet. Ropi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az előadónknak ezt a hasznos előadást, mely felvázolta, hogy melyek a tejpiaci válság főbokai. Valóban, szerencsére az ár emelkedett az elmúlt hónapokban, ilyen módon a jelenlegi helyzet javult, de a jövő továbbra is bizonytalan. Nem lehetünk biztosak benne, hogy nem áll -e előttünk az elkövetkező hat hónapon belül egy további, esetleg még nagyobb tejpiaci válság. Az orosz embargó is nagy kihatással volt a tejtermelőkre, főleg a balti államokban, de máshol is. Litvániában, hazámban is. Ráadásul a globális piac ö, nem változott. Úgyhogy nem látjuk pontosan a jövőt. A mai ülésünk első részében felvetette valaki a kérdést, hogy miért nem folytatják a fiatalok a szüleik tevékenységét, miért nem veszik át a gazdaságot? Hát éppen ezért nem látnak jövőt a mezőgazdasági termelésben. Azt hiszem, hogy a legtöbben egyet fognak velem érteni, hogy kötelező mechanizmusra van szükség, össze kell dugjuk a fejünket a bizottsággal, tisztázandó, hogy miben is álljon ez a mechanizmus. Ja, spannend fand ich, dass die nagyon izgalmasnak tartottam, hogy az Európai Bizottság össze akar ülni önökkel. A végén még bevallják, hogy a teljes liberalizáció nem a legjobb megoldás volt. Ön a különböző eh, piacokról beszélt, eh, a Kanadáról is eh, például, amely nagyon szabályozott piac, amit most éppen a CETA-val teszünk tönkre. Mi ott a helyzet? a kötelező termelési meghatározásokról beszéltek. Mi, hogy nevezzük ezt, ha nem kvótának nevezzük? Kedves Albert és a többiek, akik azt mondják, hogy megint javul a helyzet, na de mennyire javul a helyzet, de még mindig nem sikerül a költségeket fedni. Érdekesnek tartom azt, hogyha a gazdáknak ki kell egyenlíteni ők a, a, a, a veszteségeiket, most újra fejnek, most vajon ez nem lesz veszteséges? Ugyanez a spirál eh, merülhet fel, eh, kisebb termelés, kevesebb jövedelem. Persze lehet a piackeresés a megoldás, de hát ez nem működik. Ezt is be kell vallani a bizottságnak. Eh, a piacok nem növekednek maguktól, nem lehet mindig új, többet és többet termelni, ez a, ez a számítás nem működik. Köszönöm szépen, Ribéro asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulok, gratulálok ehhez a kezdeményezéshez a tanulmányjal kapcsolatban. Önök a nagy egyensúlytalanságra koncentráltak, amelyek fennállnak Portugáliában például nagyon magasak a költségek északon, aztán az Azori szigetek, periférikus területek, szintén magas költségek, nehéz helyzet. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó lenne elkezdeni végig gondolni, hogy hogyan lehet a gazdákat megvédeni. Különböző jelzések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy javul a helyzet például az ár alakítási rendszerekről szeretnék beszélni. Az Egyesült Államok példáját tanulmányozva hogyan lehetne hasonlót bevezetni Európában is? Hogyan lehetne szabályozni a a helyzetet a válság esetén. A kérdésem tehát nagyon gyakorlati. Három mechanizmus van, ezeket egymástól függetlenül kell tekinteni, vagy integrált módon, és mennyiben lehet ezt a ezt a három mechanizmust együtt vagy külön alkalmazni. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes beszámolót hallottunk, nagyon érdekes volt Svájc, Új-Zéland, Kanada, összehasonlítása. Eh, talán Norvégiát jó lett volna megvizsgálni. Norvégiában is nagyon eh, szabályozott, illetve nagyon védett a piac, a belső termelésre koncentrálnak, és a eh, gazdák kalkulálható árakat, árakkal számolhatnak, mint Kanadában. Sokszor gondoljuk, hogy szövetkezeti eh, szerkezettel meg lehet oldani a problémát. Eh, Új-Zélandban például van szövetkezet, de csak egy, és ez sem oldotta meg a problémát a szövetkezeti monopóliumban. Mindig azt gondoljuk, hogy a piacba be kell avatkoznunk, hogyha eh, véleményem szerint már akkor be kellene avatkozni, amikor látjuk, hogy nem fog működni a dolog, nem csak akkor, amikor már katasztrófára kerül sor. Ez ugyanis sokkal drágább. Évente 3,2 milliárd euróba kerül ez Németországban most például. Ezzel nem lehet, így nem lehet készülni a jövőre. Flanagan úr. Köszönöm szépen. Utalt az új-zélandi piacra, a kanadai piacra, és azt mondta, hogy ezeket nagymértékben támogatják, illetve szabályozzák. Ötös számú ajánlásával kapcsolatban kérdeznék, ön szerint a CETA hogyan változtatja meg majd a helyzetet? Ugye, hogyha Kanada jobban szabályoz, és, és jobban több a szabály, akkor ennek milyen hatása lesz. Köszönöm, Peti Rossz. Hvala e, Köszönöm, köszönöm ezt a prezentációt. Horvátország új tagállam és ugyanan tapasztalta meg a iparválságát is. Mióta beléptünk az EU-ba, négyszeres a tejimport. 2012 és 2014 között több mint három és fél ezer tejtermelő ment csődbe, 2000 családi gazdaság felhagyott a termeléssel az elmúlt évben. Horvátországban csak a szükségleteink felét tudjuk ellátni, teljes szükségleteink felét, és egyre több olyan gazda van, aki felhagy a termeléssel. Egy hónap alatt 200 gazda zárta be a gazdaságát. Ön szerint az északi és keleti, kelet-európai gyakorlat között van-e kapcsolat, illetve az új tagállamoknak ellenek e egyéb ajánlásról. Miért, Mariana? Köszönöm szépen. Petir azt, hogy és jó magam, szomszédok vagyunk, úgyhogy hasonló lesz az én kérdésem is. A kvóták eltörlése és egyéb intézkedések nagyban befolyásolták a piacot, a balti, a kelet-európai piacokra mindenképpen hatással volt, illetve azt is láttuk, hogy a gazdaszervezetek eltérő felépítésűek a különböző országokban, és egészen máshogy viszonyulnak a saját iparukhoz. Szlovéniában van egy nagy teipari cégünk, a Lactaris a tulajdonosa, és azt láthatjuk, hogy 35-ről 25 centre, most körülbelül másfél centel magasabb, mint a válság alatt, tehát csökkentek az árak. Egyáltalán nem fair trade-ről beszélünk, méltányos kereskedelemről, és amikor az afrikai fair trade-ről beszélünk, akkor miért nem kerül szó az európai teágazatra? Itt, innen hol van a méltányos kereskedelem? nem tudom, hogy a jövőben milyen megoldásra gondoltak. Lesznek új, lesz egy új kvótarendszer, vagy önkéntes csökkentés? Mire gondoljunk? Vagy vannak új eszközeink? A következő kap ciklusra vonatkozóan, például a kockázatkezelésben, vagy jobban kell szerveződnie a tejtermelőknek, vagy mindez összességében? Köszönöm, Egnyú. Köszönöm szépen. A válságról beszéltünk, a a e, tej ágazatban. Most a Christmas pudding e, válságáról beszélhetnénk, e, mert nem lesz elég tejszín és vaj ennek az elkészítéséhez. Itt az ide, hogy visszatérjünk a vállalkozás ra, de megáll, megállítani a termelést az nem olyan nehéz, de hogy fogjuk ezt újra kezdeni? Nézzük meg Hollandiát. Hogyan tudjuk ezt a hézagot bezárni? Valaki azt mondta, hogy a Brexit nem káros a gazdaságnak, de legyünk egy kicsit komolyabbak. Az nagyon nagy az egyenlőtlenség támogatásban, ambícióban, ösztönzőkben, kulturális hozzáállásban a tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát egy percet beszélhetek, csak elnök úr, folytathatnám, de ennyiben hagyom. Merci, madame. Köszönöm szépen, Megginez asszony következik. Hát elnök úr, fura, hogy éppen Stuart után szólalok föl, megszokásra kezd válni, de hát jó megszokás ez. Írország szívesen ellátja vajjal és tejszínnel a brit eh, piacot, és reméljük, hogy a Brexit utáni helyzetben is az angolok asztalára tehetjük eh, a vajat. 2500 euró per hektár távog, támogatásról beszél Svájcban. Jól hallottam ezt? 3000 ez Európában. Jól hallottam? Igen. Második észrevételem, amikor a követ kötelező termelés menedzsment intézkedésre gondol, akkor kvóta rendszerre gondol, vagy valamilyen a szabad termelés és a kvóta rezsim közötti eljárásra gondol. És harmadik kérdés, hogy ez menedzselhető-e. Aztán a kereskedelem politikáról. A kereskedelem mindig kétirányú <clears throat> kereskedelem. Ha az egyes piacokon kevesebb a szabályozás, akkor ez jó az európai tejtermelők számára. Jól értel, ért, értékelem, amit mondott? Köszönöm szépen, hogy rövidre fogták, és most meg is adnám a szót Truvé asszonynak hogyha esetleg 5 percben össze tudná foglalni a válaszokat. Tudom, hogy nagyon komplex a téma. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, nagyon érdekes volt. Megpróbálok nem megpróbálom rövidre fogni, hogy ne húzódjon túl az ülés. Amennyire csak lehet, próbálok válaszolni, elnézést, hogyha nem tudok mindenre e, időt szakítani, vagy nem mindenre van meg az összes információm. Először is én az egyik első ajánlásomban azt mondtam, hogy nem csak olyan mechanizmusra került sor, amely a 222-es cikkben fogalmazódik meg, tehát önkétes termelés csökkentés támogatás cserében, de a költségvetés sokkal nagyobb kell, hogy legyen e, erre, mert néhány héten belül a költségvetést a termelők felhasználták, azok, akik csökkentették a termelést. Ez is nagyon fontos, hogy hogyha európai szinten nem általánosítják ezt, akkor nagyon nagy a, a, a kockázat annak, hogy egyes régiókban csökken a termelés, de e, mások meg növelik, e, azt mondják, jaj, de jó, e, ezek itt csökkentik a termelést, hát akkor mi növelhetjük az, e, ennek az eredménye az lesz, hogy a piaci túltermelésre nem adunk választ. Írországban, Hollandiában, Dániában, Belgiumban nö, ö, növekedett a termelés összességében 2016-ban. A 2016. februári eh, francia memorandumban, és ezt javasoltuk, a 221-es cikket, eh, aktív, akik a 221-es cikket használták, vagy alkalmazták, a eh, európai tejágazati jövőről szóló konferencián Eh, arról volt szó, hogyha a full scheme megvalósult, tehát eh, a válságban csökken a termelés, most nem azt mondom, hogy a kótára kell visszatérni, kell visszatérni, de válság esetén csökkenteni kell a termelést, ez kötelező kell, hogy legyen minden eh, országnak, és az egyetlen mechanizmus, amely működik, ez, a, ez, ez lenne, mi ezt így látjuk. Úgy tűnik, hogy még mindig válságban vagyunk. Az árak stabilizálódtak, de sok ágazatban még mindig csökkennek, és a termelőknek fizetett ár még mindig nem növekedik. Persze a vaj világpiacán vannak pozitív változások, de nem a tejpor piacán, mert hatalmas nagyok a raktárak, a tartalékok, a termelőknek fizetett ár vagy továbbra is csökken, vagy éppen, hogy tartja a szintet, de nincs árnövekedés. Aztán önök beszéltek a tej termelők frusztrációjáról. Franciaországban volt egy könyvelői elemzés, amely azt mondta ki, hogy a tejtermelők egy negyede veszteséggel zárt. Úgyhogy, mint sok más országban is, nagyon nagy restrukturációs intézkedésekre került sor. Ami az intézkedések kombinációját illeti egyrészt, igen, válság esetén korlátozni kell a termelést, ez nem a kótákhoz való visszatérést jelenti, de egy olyan támogatást, amelynek köszönhető stabilizálhatóak lehetnének a, a jövedelem. E, egyrészt vagy kölcsönösségen alapuló alapokon keresztül, vagy a támogatás, célzottabb támogatás fizetése, az új tagállamok képviselőivel, illetve a keleti európai országok képviselőivel, a hátrányosabb helyzetű régiók képviselőivel is egyeztetni kell, hiszen itt környezetvédelmi kihívások is felmerülnek. Mindezt figyelembe kell venni, az elsődleges ajánlás azonban a, a, a a volumennek a kezelése, korlátozása másképp nem tudunk kilábalni ebből a válságból. Aztán az egyéb országokat érintő kérdések, Kanada, igen, Kanadában egyrészt igen, van kóta, ahogy volt nálunk, a termelő termelési árából kiinduló fix ár, vagy intervenciós ár, illetve tartományonként is van még egy koeficiens. Az Egyesült Államoknak az a rend, van olyan rendszer, ami nálunk nincs, tehát ár, az árat meghatározzák az állam és az ágazat egyeztet egymással. Kanadában teljes csomag létezik kanadai kollégánk természetesen félnek a cetától, főleg a sajtpiac miatt, hiszen ez egy nagyon fontos eh, piac számukra, úgyhogy valóban félnek ettől, mert eh, évek óta nagy eh, a nyomás a kóta rendszeren, féltik azt a, ezt a rendszert. A kanadai kóta rendszer rendszerrel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az export is nagyon fontos, a nemzetközi piacok ra is hatással lehet ez tehát. Még egy kis megjegyzés Kanadával kapcsolatban. Szinte teljesen deregulált a marha tartás ágazata, de a ágazat pedig megtartotta a családi üzem karakterisztikáját. Végeredményben ezzel zárnám, gyorsan megmutatok még valamit. Meg akartam mutatni a térképet, vagy nem tudom, hogy látják-e, zölden láthatók azok a régiók, ahol 2014-ben a legnagyobb mennyi, volt a tejtermelés, mellette pedig rózsaszín azok a régiók, a 2007 és 2008-ban növekedett a termelés, az kékben pedig csökkent. Tehát 2007 és 2014 között csökkent a termelés a kék régiókban, tehát ott, ahol el, és ennek súlyos környezetvédelmi okai, hatásai voltak. Hollandiában eh, súlyos korlátozásokat, komoly korlátozásokat kellett bevezetni, eh, Egyre kevésbé tudták ugyanis betartani a környezetvédelmi jogszabályokat, úgyhogy környezetvédelmi szempontból a geográfiai specifikáció nagyon fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnézést, hogy ennyire szükre szabtam az idejét, és köszönjük szépen az összefoglalót. Persze tudjuk, hogy nagyon nehéz, bonyolult munkát végzett, és nagyon frusztráló, hogy ilyen kevés idő áll a rendelkezésre. Minden esetre van még egy fontos téma, amiről beszélnünk kell. Köszönöm szépen. Folytassuk és a hatos napi rendi ponttal eszmecserére kerül sor egy irányelvvel kapcsolatban. A 2029-es tanácsi irányelv 1-es, 4-es, 5-ös 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös függelékét kell módosítani. A növényekre káros és növénytermékekre, növénytermékekre káros anyagok használatával kapcsolatban. Tehát erre vonatkozóan el kell mondani azt, hogy az októberi plenáris ülésen a parlament elnöke, illetve a szlovák elnökség képviselője aláírt egy ezzel kapcsolatos dokumentumot. Aguilera asszony egy konkrét esetről fog beszélni, nem csak Spanyolországban jelent ez azonban gondot, ezen témával kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy az új szabály nem felel meg a korábbi célkitűzésének, a október 8-i komagri ülése, vagy november 8-i komagri ülése a DG Santé a bizottság számára benyújtott, benyújtott egy javaslatot. Ez most egy kiegészítő vita, kiegészítő eszmecsere, és valószínűleg holnap lesz majd a szavazás erről a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Egyébként itt van a bizottság képviselője is a teremben. Egilér asszony, azt hiszem ön szeretne először hozzászólni ehhez a témához, és az is hasznos lenne, hogyha megismernénk, hogy mi a gond. Köszönöm szépen, elnök úr, csak gyorsan. Először is nagyon örülök annak, hogy napirendre került ez a téma. Volt már ezzel a témával kapcsolatban eszmecser, és akkor hangú volt a vélemény, de vitatkozni sose rossz, és ilyen kérdésekről mindig jó beszélni. Ez egy irányelv tervezetre vonatkozó, végrehajtás irányelv tervezetre vonatkozó öm, módosítási, módosítás. Mondta már elnök úr, hogy a 2029-es irányelvről van szó. Reméljük, hogy a rendelet, amikor hatályba lép, akkor majd a jelenlegi problémákat részben megoldja. De ez az irányelv tervezet a rendeletben foglaltak egy részének egy részével ellentmondásban van. Miről van szó? A nem megfelelő növényegészségügyi ellenérzet attól, függ, attól függően, hogy mi a szóban forgó termék célja. Tehát nem -e megfelelő a növény egészségügyi ellenőrzés. Tehát ott vannak például a citrusfélék. Attól függően, hogy azon, attól függően, hogy azonnali emberi felhasználásra használják, vagy szánják ezt, avagy a élelmiszeriparban használják fel. Tehát nem megfelelő ellenőrzés attól függően, hogy mire használják fel. Két konkrét beszélgetésről, két konkrét betegségről van szó a citrusok esetében. Az egyik a black spot, elnök úr említette, hogy ez Spanyolországban különösen fontos ez a kérdés. Nem csak Spanyolországban, itt növényegészségügyi kérdésről van szó, ez egy betegség, egy növénybetegség. Spanyolországban persze gondot jelent a citrusok betegsége, de nem csak ez a probléma. Ott van például az olaj bogyók kérdése. Az olajbogyók betegsége nem Spanyolország, nem egy nem, ezzel kapcsolatban nem az a probléma, hogy kialakult a betegség, hanem hogy nem volt megfelelően ellenőrzés, ezért Dél-Olaszországból elterjedt ez. Tehát egységes ellenőrzési folyamatra van szükség, függetlenül attól, hogy mire használják fel ezt a terméket, ezt a gyümölcsöt, tehát hogy légyümölcsről van szó, vagy pedig friss gyümölcsről. Van még egy betegség, amely szerepel az irányelv javaslatban, és az a gondunk ezzel, hogy nem egyértelmű, hogy milyen módszerrel lehet ezt, lehet ezt kezelni, Tehát mondtam, az a gond ezzel, hogy nincs specifizálva, hogy pontosan milyen módszerre lehet fellépni ezen betegség ellen. Tehát a leukotreta esetében mindenképpen meg kell határozni, hogy milyen módszerről, milyen kezelési módszerről van szó. Más országokban ez meg van határozva. Mi ezt miért nem tudjuk megoldani? Én úgy gondolom, hogy nem lehetünk rugalmasak, és nem lehetünk engedékenyek a növényegészségügyi ellenőrzésben. Ez az egyik súlyos problémánk az európai mezőgazdaságnak, ezzel kell megküzdenie. Nem, nem vigyázunk eléggé, tehát a kórokozókat pontosan ezért engedjük be Európába, mert nincs megfelelő ellenőrzés és sem a citrusfélék, nem, nem a citrusfélék kereskedelméről van szó, hanem arról van szó, hogy az európai gazdákra ez milyen hatással van. Ebben a konkrét esetben a citrusfélékről van szó, de ez hatással van az európai gazdákra, hogyha más növényfajtáról lenne szó, akkor is fölemelném a hangomat, és mondom, a holnapi szavazás előtt fontos ez. Köszönöm. Elnök, igen, igen, igen. Köszönjük, Lára. Ez is nagyon pontos hozzászólás volt. Müller asszony kért szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom vék alá rejteni, hogy már ezzel az állásfoglalás tervezettel problémáim vannak. A végrehajtási rendelet, a 2016 per 2031-es végrehajtási rendelet vélhetőleg 2020-ban hatályosul. És mi meg erre most egy állásfoglalás indítványt fogalmazunk meg, illetve állásfoglalást egy végrehajtási jogoktussal kapcsolatban. Kérdése számomra, hogy ez mindenki, hogy ez kötelező érvényű. Azt hiszem, hogy nem hogyha ma vagy holnap erről szavazunk, akkor kinek köti ez meg a kezét? Kit mire kötelez? Kérdem én. Ráadásul mindig az EFSA-ra, az EFSA szakvéleményére hivatkozom, bízom az EFSA-ban, hogy intézkedéseket foganatosít, megakadályozandó, hogy mindenfajta károkozókat Európába behurcoljanak. Mérlegelni kell tehát a harmadik államokkal való kereskedelem ér, érvét, és a saját fogyasztóink védelmének érdekeit kell összehasonlítani, és ennek fényében elutasítanám az állásfoglalás tervezetet. Merci, monsieur Dess. Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Agélera kollega, Köszönöm, hogy bemutatta ezt a jelentéstervezetet. Én magam elismerem, hogy a probléma probléma. Jelesül, hogy harmadik államokból növényi károkozókat hordjunk be um, Európába. Nem tudom, hogy hol, holnap hogyan szavazok, de vélhetőleg támogatni fogom az állásfoglalás indítványt, hiszen úgy gondolom, hogy a tanács térfelén van a labda, és remélem, hogy a technikai és tudományos szakvéleményeket a tanács figyelembe veszi. Nem tudom, hogy melyik eljárásra volna leginkább szükség. Itt a szakértőkre bízom magamat. Ám ami nem tetszik nekem, de ez nem Agilére asszonyjal függ össze, az az, hogy ma vitázunk, holnap megszavazunk. Évek óta így járunk el. Szavazhatnánk egy héttel korábban. Nem jó, bárha csak néhány szavazás van, hogy este, tize, este 7 óra után dolgozzák ki szavazólistát, holnap meg ezzel, ezzel alapján szavazunk. Kérdezem, nem szavazhatunk erről a kérdésről a máskor, mondom, nem az előadónk iránti bírálat ez, hanem sokkal inkább az szakbizottsági eljárásokat tartom problematikusnak. Nem tudom, hogy holnap tudnánk-e szavazni, Anne is eleve nincs itt ma, mint egy őt képviseltem itt. Erránc asszony következik. Köszönöm. Támogatom mindazt, amit Aguilera asszony elmondott. Ez a kérdés egy nagyon komoly dolog, hiszen az Eszilea fastidiosával már ismer, megismertünk egy hasonló problémát. Spanyolországban és a Baleári szigeteken jelent ez nagyon súlyos gondot. Hallottuk a bizottság, bizottság képviselőjének véleményét, és aki elmondta, hogy ez már nagyon elterjedt probléma. De miért? Azért, mert nincsen megfelelő ellenőrzés. Vannak invazív fajok, amelyek megkárosítják az európai termékeket. Vannak környezetvédelmi normáink, ezeket, ezek tiltják ezeket a korokozókat és tiltják azokat a növényvédőszereket, amelyek kiírtanák a korokozókat. Két konkrét betegségről van szó ebben a dokumentumban. A bizottság idén májusban döntést hozott, és csökkentette az ellenőrzések szintjét citrusfélék esetében, amelyeket később feldolgoznak. Ezt azt mondták akkor, hogy ez egy időszakos döntés, most viszont a bizottság szeretné ezt véglegesé tenni. Elmondom, miért támogatom Magilére asszony. Azért, mióta a bizottság májusban meghozta ezt a döntést, többször is a black spots betegséghez hasonló, illetve konkrétan ezt a betegséget tartalmazó mintákat találtak. A bizottság akkor azt mondta, hogy ez időszakos intézkedés. Egyértelmű volt, hogy nem elégséges ez az intézkedés, ez a védelmi szint, mert találtak beteg citrusféléket az EU-ban. Tehát egyáltalán nem elfogadható az, hogy ez a döntés végleges legyen, mert, ahogy ezt Agilére is azt mondja, elmondta, ez azt jelenteni, hogy veszélybe sodorjuk a citrus termelés, termesztést Európában. Köszönöm, De Castro úr. Sí, Köszönöm. A kollégák már elmagyarázták, hogy hogy gondolják, és én magam is támogatom Aguilera asszony, meg Garcia asszony által mondottakat, de Albertnek mondanom, Albert Desznek mondom, nem halaszthatjuk el a döntést, hiszen akkor nem tudunk decemberben szavazni a plenárison, tehát ez egy technikai kérdés. Összességében mindenkit emlékeztetni szeretnék, hogy kitűnő munkát végeztünk, hosszú, fárasztó munka volt, de kitűnő eredményre jutott. A McIntyre jelentéssel jött létre úgy ez a szabályozás. Márpedig a bizottság ezen jogi aktusa nem a mi irányelvünk irányában akarja szabályozni ezt a kérdést. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen a jelenleg vitatárgyát képező jelentést támogatni kell. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a DESZ által felvetettekkel az eljárás tekintetében. Valóban itt kapkodni látszunk. Tehát kapkodni látszunk. Én magam is azon volnék, hogy halasszuk el a holnapi szavazást, és jelzem, hogy a mi frakciónk Agilére asszony jelentése ellen van, hiszen a 24 napos hűtőtárolás nem lehet célra vezető. Ezzel ráadásul más, hatékonyabb eh, kezelést kizárunk. Hűvös éjszakákra volna szüksége, ahhoz, hogy a 24 napos tárolást biztosítani lehessen, vagy pedig tárolóházakba kellene vinni a citrus gyümölcsöket. Mondom, ezt az állásfoglalást indítványt nem tudjuk támogatni, egy 24 napos hűtőkezelés nem célra vezető, a más kezelést kizárjuk, és ilyen módon nehéz helyzetbe hozzuk a citrus termelőket. Ez nem lehet célunk. Merci, monsieur Huitema. Altam a Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Aguilera képviselőnek, hogy ezt az állásfoglalás indítványt megfogalmazta. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniót a harmadik államokból behordozott betegség kitörésétől megvédjük, ehhez erős intézkedésekre van szükség, de ha ezt az állásfoglalás tervezetet elolvasom, komoly kételjeim vannak, hogy miért van, a, hogy a citrusok esetében miért csak hű, hűtés ö, lehet célra vezető, miért nem gondolunk más kezelésre. A hűtőkezelés nagyon korlátos, korlátozza a termelők lehetőségét, Ráadásul a hatékony, talán még célra vezetőbb intézkedések alkalmazását korlátozzuk, komoly költségekkel jár a hűtés, és lehet, hogy ennek először ö, protektív kihatása van, illetve lehet, hogy a harmadik államokkal való kereskedelem tekintetében ezt kereskedelem védelmi intézkedésnek fogja tekinteni WTO. Persze, meg kell védenünk a károsító szervezeteknek a közösségbe történő behurcolásától a mezőgazdaságunkat, de attól félek, hogy ezek az intézkedések túlon túl protektív jellegűek. És én magam is azt szeretném kérni, hogy gondolkodhassunk még el ezen, és halasszuk el jövő hét hétfőre a szavazást. Munkatársaim arról tájékoztattak, hogy jövő hét hétfőn, ha szavazunk az Agrin, akkor még a plenáris napi rendjére kerülhet a dosszié. Monsieur Takula. Takula, asszony, úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim, Finnország szempontjait szeretném itt a citrus vitában megjeleníteni. Mi nagyon függünk a citrus importtól, mert klímánkon a citrus növények nem érzik otthon magukat. Én egyetértek azzal, hogy az Európai Uniónak meg kell akadályozni, hogy behurcolják a betegségeket. A kereskedelmi szempontból pedig úgy gondolom, hogy a harmadik államok felelőssége, hogy biztosítsák, hogy egészséges mindenfajta károsító szervezetek eh, nélküli gyümölcsöt, illetve termékeket, terményeket szállítanak az Unióban. A mechanizmus, a kereskedelmi védelmi mechanizmus már most létezik, hogyha a termékek nem eh, függ, nem mentesek a kórakozóktól, akkor a WTO szerinti szankciókat lehet alkalmazni a növényvédelmi és a bizottsági növényegészségügyi szakértőket kell bevonni. Köszönöm. Köszönöm, Danten úr. Köszönöm szépen, önök úr, kedves kollégák. Ez a vita arra emlékeztet engem, Eh, amit már egyszer folytattunk a biogazdálkodás, illetve a talaj nélküli gazdálkodással kapcsolatban. Mi a helyzet ezzel? Egyre fontosabb az, hogy olyan dolgok érkezzenek ide, amelyek eh, nem eh, offenzívek, nem lehet kerülgetni egy témát, mégpedig a piac szabadságát. Európa fit, fitó, tehát növényegészségügyi védelméről van szó. Ne felejtsük el, hogy milyen ágazatról van szó, egy növénybetegség, amely nemrégiben északról érkezett, holott előtte mindig délről érkezett, hatalmas területeket támadott meg. Tehát az alternatívákkal mindig tisztában kell lenni, de az is elengedhetetlen, hogy a parlament elkötelezett legyen a növényegészségügyi problémák, problémák megoldásában. Köszönöm szépen! Andrea asszony az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Ahogy már elmondtuk, az Európai Bizottság megerősíti ezeket az intézkedéseket, ami az import projektot illeti, új szerve, szervezetek bevezetésére került sor, az OTB a paradicsom, illetve a listán szereplő termékek a citrus Brexprot, citrus screening, illetve a citrus cancer ről van szó. Az Európai Bizottság nézete az, hogy a tanács és a parlament által elfogadott jogszabályokkal nem megy ez szembe. Szigorú az eljárás, ugyanis az ártalmas szervezetekkel kiegészítjük a listát, tehát újabb szervezetek kerülnek fel a listára. Tehát nem gondoljuk azt, hogy aláásnánk a jogszabályt, ennek az ellen, ellentéte igaz. Ami az a leveket illeti, Európában vannak olyan termelők, akik importálnak, és a, a feldolgozáshoz, és egy sürgősségi intézkedést fogadtunk el. Ez Uruguayra, Dél-Afrikára vonatkozik, és Brazíliára. Az volt az eredeti elképzelés, hogy ezt az intézkedést bevezessük, hozzáadjuk a horizontális jogszabályhoz, és minden tagállamban érvényes legyen ez. Ez kialása e a protekciót? Nem, egyáltalán nem. Ez teljes mértékben az EFSA véleményének megfelel. Ha ezt elolvassák, a feldolgozással kapcsolatban ez megfelel onnantól kezdve, hogy valami belép ide, és az ellenőrzés alá tartozik az Európai Unióban, és nem fertőzött, és egy keretekbe foglalt folyamatot található, hogyha nem citrus termelő régióról van szó, akkor semmi probléma nincs, mondja az EFSA, és pontosan ezt csináltuk. De megérkezett ez Európába, végigjárta a stációkat, így és így kell kezelni a terméket egy olyan régióban, ahol nincsen növényegészségügyi kockázat, úgyhogy az EFSA álláspontjának megfelelünk ezzel, Úgyhogy ezt szerettem volna még egyszer hangsúlyozni, hogy mindenki számára világos legyen. Ami a kezelést illeti, az EFSA véleményét vettük alapul, a citrus kánkával kapcsolatban, és a bizottságban viták folytak a tagállamokkal, van, aki azt mondta, hogy hagyjuk a harmadik országokat dönteni arról, hogy milyen kezelést alkalmaznak, meglátjuk. De mások azt mondják, hogy ha ismerünk hatékony kezelést, akkor miért nem említjük meg ezt, és a többit hagyjuk nyitva. Úgyhogy furcsának tartjuk, hogy még nem zárult le a vita. Ami vita itt folyik a szakbizottságban, a hideg kezelése kapcsolatban, illetve a citruszkanka kezelésével kapcsolatban nincs lezárva a vita. Ami a feldolgozást illeti, még itt sem, ezzel kapcsolatban sem zárult le a vita, az Európai Bizottságban még nem igazán látjuk a végső megoldást, teljes mértékben meg akarunk felelni az EFSA-nak, és nem látjuk, hogy hol tudnánk módosítani a szövegem. Ez a helyzet, a vita foly, folyik az állandó bizottságban. Természetesen figyelembe veszük az önök megjegyzéseit. Egyes megjegyzéseket hallottuk a, a egyes tagállamoktól, másokat más tagállamoktól. Ami a feldolgozást illeti, el kell mondja, nem látunk más megoldást, mint a szükség intézkedéseket fenntartani, amit javasoltunk, és egyébként ez megfelel az EFSA álláspontjának. Ami a kezelést, gyógymódot illeti, meglátjuk, hogy van-e valamilyen középút, amely a technológiai előrelépés figyelembe veszi, de a pozitív kezelés lehetővé teszi. Ilyen pillanatban nincsen kikristályosodott álláspont egyik bizottságban sem, több javaslat merült fel, ezeket megvitattuk, úgyhogy folytatnunk kell a bizottságban a vitát, és hogyha ebben megtörténik a szavazás, még mindig itt vannak a harmadik országok, ugyanis a WTO-t értékesíteni kell, és 60 napjuk van, hogy reagáljanak. lehet, hogy van egy intézkedés, amelyről mi azt gondoljuk, hogy ez kiváló arra, hogy ezzel megvédjük az Európai Unió területét, és ez megfelel a tudomány jelenlegi állásának, de ez még mindig nem zárja ki, zárja ki azt, hogy a harmadik országok 60 napon belül nem jelzik a WTO-nak, hogy ez nem igaz, nem jó, nem jól látják. Úgyhogy azt gondolom, Úgyhogy még mindig ott tartunk, hogy a harmadik országokkal egyeztetnünk kell, és majd indikatív szavazásra kerül sor a tagállamokkal, vagy a tagállamok részéről a bizottságban. Úgyhogy szerettem volna önöket felvilágosítani arról, hogy mi a helyzet a vitában, ami a feldolgozást illeti. Itt ezzel kapcsolatban nem látunk semmiféle problémát jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy az EB álláspontja az lesz, hogy továbbra is a, a sürgősségi eljárás keretében javasolt ajánlásokat tegyük meg. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon nagy a tét. És nagyon gyors reakcióra van szükség. Holnap szavazunk állásfoglalás tervezetről. Kérdezem, technikailag arról is szavazhatunk, hogy majd a következő ülésen szavazzunk, és ez lehetővé tenne, hogy nagyobb többséget eh, szervezzünk az állásfoglalás tervezete kapcsolatban, vagy szavazzunk holnap, Azt hiszem, a Klár által javasolt állásfoglalás tervezett. nagyon nagy ennek nagyon nagy tétje van, és fontos, hogy a parlamentben egyértelmű álláspont legyen. Paolo. Na, per, per csak di trovare a Hát csak én megoldást keresvem. Nem ellenzem, hogy pár nappal elhalasszuk a döntést, de azon aggódom, hogy eléri a decemberi plenárist. Így hogyha biztosan tudjuk, hogy decemberben szavazhatunk, akkor pár nap nem zavar. Ám azonban, hogyha ki, de akkor ez azt is feltételezi, hogy nem nagy változásokat eszközünk. <clears throat> Azt mondja nekem itt most titkárság, hogyha december 5-én szavazunk, akkor még a decemberi plenáris ülésre, ülésig megoldhatjuk ezt. Igen, kiszámítottuk, hogy szavazhatunk december 5-én, és eljuthatunk a decemberi plenárisra, de ez akkor lehetséges, hogyha a elnökök értekezlete, aki a napirendet kidolgozza, elfogadja, hogy ez a plenáris napirendjére kerüljön. Tehát 5 ezt még elhalaszthatjuk, de csak akkor, hogyha az elnökök értekezletét is beszámítjuk. Elnök, jó, hát ez holnap a napi renden szerepel, úgyhogy szavazni fogunk a terv szerint. Fontos dologról van szó. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak, hogy 10 eh, percet szántak még ránk. Fontos dolgokról volt most itt szó. Köszönöm, jó estét mindenkinek, holnap találkozunk.